Ken kollégák, kapcsolják ki a mikrofont, mert mindenki hallja, hogy mit beszélnek. Gut, ich glaube, wir können dann starten. Akkor el is kezdhetjük. És pedig uh, itt uh, az első, az, uh, az új könnyű haszun, gépjárművek széndiokszid kibocsátásának csökkentésre vonatkozó 2020-as évi célérték elérésére alkalmas módozatok. Tehát elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Die einfache Mehrheit reicht dort. Itt az egyszerű többség elég. Mindenki szavazott? Igen akkor ezen az áram a szavazást. 37-en mellette, 5-en ellene, nulla tartózkodás, így ezt elfogadtuk. Folytatjuk a tízes napi rendi ponttal. Itt a visszanyert papírról van szó, és itt is né, tehát elektronikusan szavazunk, név szerint megnyitom. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 34 ja. 34 igen. 9 nem. Így elfogadtuk. Akkor Áttérünk a 11-re. A műanyag hulladék, ezt elhalasztottuk az érintettek kérésére. Erről a Pródi saját kezdeményezésű jelentésről november végén szavazunk. Akkor, igen, 27-én, november 27-én szavazunk. Akkor most Bonanini kolléga jelentéséről szavazunk, és kezdjük a szavazást az 55-ös módosítóval, három részben, első rész mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. Második rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Így az 57-es okafogyott, és az 56-ossal folytatjuk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-as, 59-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es együtt. Illetve a 7-es és a 60-as mellett ellene tartózkodás. Tehát csak az zöldek és a liberálisok szavaztak. Tehát kvórumot nem értük el, elektronikusan csináljuk. Haben alle abgestimmt, Abstimmung ist geschlossen. Zárva a szavazást. Ganz klar angenommen. Ez egyértelműen elfogadtuk. A két nagy frakciónak, és nem csak a két kisebb frakciónak. 61-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 8-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk 9-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most akkor a 62-64-es együtt mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 63-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 10-es, 65-ös és a 66-os együtt mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Az egyes kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellett, elutasítva, el volt utasítva. Kettes kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 72-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk a 15-ös okafogyott a 3-as kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 74-es mellett, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, tehát a 74-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. Elfogadtuk. 75-ös, 76-os együtt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 77-es mellett, ellene, nem világos, akkor elektronikusan még egyszer a 77-esről. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez sem, ez sem. 19-es mellett ellene tartózkodás ez nem világos, tehát a 19-esről elektronikusan. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. Elfogadtuk. 80 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ugyanaz a többség, nem? Ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. éppen de elfogadtuk. 81-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es mellett ellene, tartózkodás. Ez nem világos. Tehát akkor erről elektronikusan, 21-es. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. Kompromiss 4. Négyes kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 86-os mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 27-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 94 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 95-ös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 30-as, ellenőrizzük a 95-ös elektronikusan. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 30-as és 96-os azonos mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 97-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 30-as mellett, második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Folytatjuk a 98-as a mellette, ellene, tartózkodás, elutasítás. 8-as kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 104-es mellett, ellene, nem világos, tehát a 104-ről elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 107-es mellett, ellene, 108-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellett, ellene, tartózkodás, ezt elektronikusan ellenőrizzük a 37-est. Megnyitom a szavazást? Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 38-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 39 két részben első rész mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 40-es és a 101-es együtt mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 110-es mellett. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 41-esről kell? Tehát 41-es mellett ellene tartózkodás. Ez nem világos. Elektronikusan megnyitom. 41-es. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 111-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellett, nem kell szavazni. A 95-ös nem fogadtuk el. Akkor szavazunk. Jó, szavazzunk. Tehát 42-es mellett, Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. A 43-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom. Elfogadtuk 44-es mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 112 mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 113 mellett, ellene, tartózkodás elektronikusan, 113-os elektronikusan. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Éppen de elutasítva. 45-ös mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 46-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 47-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 48-as mellett, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan, 48-at elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk, világos. 49 mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 50-es és az 51-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 1-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 53 mellett, ellene, nem világos, elektronikusan megnyitom, Mindenki szavazott? Zárom. Elfogadtuk. Kettes. Okafogyott hármas és az 54-es együtt, mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva négyes mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ötös mellett. Ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Most akkor elektronikusan szavazunk az egészről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 51 igen, nulla tartózkodás és nulla nem szavazattal. Így elfogadtuk. Bonanini úrnak gratulálunk. Na. Gut. Das waren die Abstimmung. Ennyi volt a szavazás. Most pedig Linda kolléganőnk jelentése következik, illetve nem is, hiszen megváltozott a napirendünk, illetve a sorrendben történt változás. Ennek megfelelően először is Rossi úr jelentése következik, és csak utána McEwen kolléganő jelentése. Így tehát elsőként most, ha egy kicsit elcsendesednek a teremben, Rossi úr kap szót. Rossi úr, parancsoljon! Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr! A jelentés eléggé komplex, technikai jellegű, vérintézkedésekről szól, amelyeket a növényi károsítók ellen kell tenni. És ezek tehát olyanok, amelyek magokban, vagy magokon kívül a Európai Unióba importált növények tartalmazhatják az ilyen károsítókat valamint tartalmazza azokat a rendszereket, azokat a módszereket, amelyekkel meg lehet szabadulni ezektől a növények esetében, hogy lehet-e ezeket gyógyítani, hanem akkor hogyan kell megszabadulni maguktól a növényektől is. Nagyon fontos ez a téma, hiszen a mezőgazdaság működését kell javítani, az import esetében koncentrálni kell az ellenálló növényekre, és az ökoszisztéma biodiversitásának a védelméről is szólva. Új és veszélyes növényi károsítók veszélyeztetik a növényeinket a mezőgazdasági termelésben, az erdőgazdálkodásban. Mindez a növények előállítása és a növény alapú termékek gyártása során is problémát okoz. Mindez kapcsolódik a fokozott importhoz, illetve a klímaváltozáshoz is növényi károsítókra vonatkozó új intézkedés célja a felügyelet, a nyomonkövetés és a parazitáktól való megszabadulás, amennyire lehet az Európai Unió területén. Bizonyos esetekben azért az alkalmazott, akár legitim módszerek kétségesek, például a magánkertekben történő védelem. Ez nem hibás, de azt jelenti, hogy közszereplők behatolhatnak magántulajdont jelentő, vagy magántulajdonként működő kertekbe, és ott ellenőrzést végezhetnek. Ez megsérti a magántulajdont, ugyanakkor ha ezt nem tesszük meg, akkor fennáll a veszélye, hogy elterjed az a bizonyos károsító területem. Tehát a, ugye az a bogár, amely a növények gyökereit megrágja, hogyha a közterületekről ezt megszabadítjuk ettől a károsítóra a közterületeket, akkor is a magánkertekben fennmaradhatnak, és újra visszatérhetnek a közterületekre is. Nagy vonalakban egyetértek a javaslattal, de javaslom azt is, hogy vizsgáljuk meg a konkrét témákat. A károsítók listájában felhatalmazáson alapuló jogi aktust kell alkalmazni, és nem pedig végrehajtási jogi aktusokat véleményem szerint. A bizottság nagyon sok végrehajtási aktust javasol, ezek Európai Uniós karanténbe sorolandó károsítók felszólására vonatkoznak. Vannak olyan karos, károsítók, amelyek veszélyesebbek, vagy invazívebbek, erre kell felhívni a figyelmet. A karantén területek, a védett területek, a védett övezetek és a minősített károsító kérdéseiről van itt szó. A véleményem szerint a felhatalmazáson alapuló jogi aktus sokkal jobb eszköz a tagállamok esetében. Ez azt jelenti, hogy a parlament megkapná a szükséges hatáskört azért, hogy vizsgálja, módosítsa, kiegészítse ezeket a listákat. Én ezen a véleményen vagyok, de szeretném meghallgatni a képviselőket, és konkrétan az árnyék előadókat is, hogy valóban jó-e, ha minden a bizottság kezében van. Én úgy gondolom, hogy jobb, hogyha bizonyos hatáskörök megmaradnak a parlament kezében. A 98 per 2-es cikk módosítását javaslom, ez pontosan erről a bizottsági hatáskörről szól, illetve annak a határozatlan idejű érvényességéről. Véleményem szerint legyen ez 5 éves, határozott idejű, megújítható, ez a standard megoldás a következő kényes kérdés a prioritás jellegű betegségek maximális száma ezek, amelyek veszélyesebbek vagy invazívabbak. A bizottság ezt a felsorolt karantén károsítók 10%-ában határozza meg. Ezeknek súlyos hatása lehet gazdasági szempontból, környezeti és szociális szempontból a területünkön. Ezek esetén fokozottabb a válaszadási kötelezettség, fokozottabb a növényegészségügyi szervezetek fölkészítségi előírása, és az uniós finanszírozás is magasabb szintű. Én úgy gondolom, hogy a károsítók számát nem lehet korlátozni. Mert ha veszélyes, akkor veszélyes. Hogyha egy vagy több veszélyes károsító eset fölmerül, nekünk viszont 10%-ban van meghatározva a súlyos károsítóknak az aránya, akkor nem tudjuk bevenni a listába. Lehet ez 15 vagy 20% is. Következő probléma, hogy szinte teljes mértékben hiányzik a gazdasági, szociális hatások vizsgálata során a közszereplők feladata. A fogyasztók nincsenek tudatában ezeknek a károsítóknak a súlyos káros hatásával, ezért a tagállamok szintjén figyelemfelhívő kampányt javaslok. Hívjuk fel a figyelmét a fogyasztóknak, hogyha a harmadik országból importált növényeket vásárolnak, illetve interneten vásárolnak a harmadik országból növényeket, hogy az milyen veszélyekkel járhat a bizottság egy lista fölállítását javasolja, amely mindenki számára hozzáférhető, harmadik országból, fejlődő országból származó veszélyes növények listájára vonatkozik, amely egész, akár egészségügyi problémákkal is járhat. Internetes vásárlás egy következő probléma. Készültek olyan tanulmányok, amelyek magas növényegészségügyi egészségügyi kockázatot állapítanak meg az internetes vásárlással kapcsolatban, hiszen nem natív vagy nem ismert parasziták beérkezésére ad lehetőséget az internetes vásárlás olyan károsítókról van szó, amelyeket esetleg még nem is ismerünk megfelelően az Európai Unióban. Konkrétan olyan növények, amelyeket interneten keresztül vásárolnak harmadik országból, nagyon sokszor ezek nem is felelnek meg az Európai Uniós növényegészségügyi importszabályoknak. A fogyasztók és a növénykereskedők figyelmét föl kell hívni erre a problémára. A tájékoztatta kampányon túl azt is javaslom, hogy a bizottság bizonyos javaslatát erősítsük meg. Az internetes kereskedők esetében pontosan határozzuk meg, hogy a regisztrációs kötelezettségtől nem lehetnek mentesek. Szimulációs gyakorlatokat is ki kell alakítani, hiszen vannak olyan helyzetek, amikor muszáj konkrétan és nagyon gyorsan föllépni. Ezek a fellépések viszont tagállamról tagállamra változnak, javaslom ezek egységesítését. Az utolsó téma a finanszírozás. Két fontos módosítást javaslok a 102-es cikk esetében. A költségkezelésre vonatkozó javaslat igazodjon a megelőzésre vonatkozó javaslathoz is az invazív károsítók esetében legyenek közösségi együttfinanszírozási eszközök, konkrétan a tagállami finanszírozáshoz kapcsolódóan, azért, hogy a tönkretett növények költségét minimum kapja meg az a vállalkozó, akinek a növényét meg kellett semmisíteni. Másik kérdés finanszírozásra kapcsolatban. Nagyon fontosak ezek a kérdések, a megelőzés, meghatározás és a prioritást élvező károsítók való megszabadulás esetében. A kompenzációt mindenkinek biztosítani kell. Ez azt jelenti, hogyha magánembereket, növénytermesztőket vagy más vállalkozókat arra kötelezünk, hogy semmisítsenek meg a növényeket, akkor kompenzációt kell biztosítani, hiszen vannak olyan vállalkozások, amelyek egyáltalán nem felelnek azért, mert a területükön fölmerült, föltötte a fejét egy károsító. Köszönöm, elnök úr. Kicsit hosszasan számoltam be a jelentésről, de ez egy nagyon technikai jellegű jelentés. Köszönjük szépen Rossi úrnak. Az árnyék jelentéstevők következnek. Zábó asszony következik. Mulțumesc, o să vorbesc, o să citesc de fapt. Köszönöm szépen, mondja Szárbu képviselő. Az egyik kollégámat helyettesítem, felolvasom az ő megjegyzéseit a bizottsági javaslattal kapcsolatosan. Gyorsan kell cselekednünk, ugyanis bizonyos tényezők károsítják a növény egészségügyet, a mezőgazdaságot és a környezetünket is. Üdvözlöm Rossi úr munkáját, egyetértek a jelentéstevő legtöbb javaslatával, ami a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását illeti a károsítók és intézkedések jegyzékei tárgyában. Fontos természetesen a nyilvánosság megfelelő tájékoztató, tájékoztatása a kockázatok tekintetében, azonban nem értek egyet azzal, hogy csak a szakértőket kellene a szimulációs gyakorlatok, illetve sürgősségi vészhelyzeti tervek esetében tájékoztatni. Tehát a 23, 24, 25-ös módosítók esetében úgy gondolom túl szűk a szöveg, más tényezőket is figyelembe kell venni a vészhelyzeti tervek elkészítésekor. A 19-es módosító sem győzött meg teljes mértékben. Itt a gazdák és az illetékes hatóságok bizonyos környezetkárosító intézkedéseket is foganatosíthatnak. Úgy gondolom, mindig figyelembe kell venni a környezeti tényezőket is, nem elegendő a gazdaságosság szempontját szem előtt tartani, mindenkor figyelembe kell venni a környezet védelmének szükségességét is. A bizottsági javaslatból hiányoznak az olyan intézkedések is, amelyek rámutatnak azon kockázatokra, amelyek bizonyos károsító anyagok szabadon, szabadba bocsátására vonatkoznak. Ezen túlmenően gondoskodni kell arról, hogy mindenki betartsa a megelőzés alapelvét, miközben fellépünk a károsítók ellen, a kártevők ellen, és mindig figyelembe kell venni a közegészségügyi szempontokat is. Ami a pénzügyeket, illetve kifizetéseket illeti, úgy gondolom, hogy a PASZ jelentés, tehát az engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálat is ide tartozik. A 37-es cikk releváns ebben az összefüggésben. A 84-es cikket is meg kell itt említenünk. Mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy itt ne következzen be versenytorzulás. Összességében hiányzik egy átfogó keret a károsítókkal kapcsolatosan Európában. Fontos, hogy az új szabályok emellett illeszkedjenek a meglévő szabályokba. Köszönöm szépen, James Nicholson a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Nagyon keményen dolgozott a vélemény megfogalmazásán, és nagy érdeklődéssel várom az együttműködést az elkövetkezendő hetekben, hogy kompromisszumra jussunk. Nagyon fontosnak tartom, hogy megfelelő ellenőrzés érvényesüljön ezen a területen. Az elmúlt hónapokban láthattuk, milyen szörnyű hatása lehet annak, hogyha nincsenek megfelelő ellenőrzések. Az Egyesült Királyságban a hiányzó intézkedések miatt elterjedt egy növényi, növényi betegség, amely olyan súlyos hatással bír, hogy az egész mezőgazdaság arculatát megváltoztathatja az országban. Fontos, hogy megfelelő növényegészségügyi intézkedéseket tudjanak foganatosítani a tagállamok az ilyen betegségek elterjedésének megfékezésére. Remélem, hogy ez a jelentés hozzájárul majd a e cél eléréséhez. Támogatom a bizottság azon kezdeményezését, hogy kiemelt károsítókat határozzunk meg. Ez egy jó lépés a gyakorlatban is hatással lesz, és a prioritások meghatározásakor természetesen a földrajzi és éghajlati sajátosságokat is figyelembe kell venni. Jól körülhatárolt kritériumokat kell meghatározni a kiemelt károsítók meghatározásakor. Ezen kritériumok úgy gondolom mindenképpen jobbak lennének, mint a kisé önkényes 10%-os korlát. Ami a delegált jogi aktusokat illeti, az egész csomagra vonatkozóan ez gondot jelent. Fontos, hogy jól megfontoljuk, hogyan járunk el és a tárgyalások folyamán itt kiigazításra lesz szüksége. Mindenképpen meg kell fontolni emellett a legutóbb a bizottság által közre adott dokumentumot is, amely a terület idegen invazív fajokra vonatkozik, A bizottságban most némileg megrekedt ennek a tárgyalása, illetve a tanácsban is, a választások előtti időszakban. Nem értek egyet a jelentéstevő azon javaslatával, amely a nyilvánosság tájékoztatására vonatkozik. Tartok tőle, hogyha létrejön egy ilyen lista, akkor versenyhátrányba kerülünk a harmadik országokkal szemben, amelyekben nincs ilyen lista. Ennyit szerettem volna elmondani, és várom az együttműködést a jelentéstevővel. Köszönöm. Köszönjük szépen Nikolson úrnak, ezzel az árnyék jelentéstevők köre lezárult. Krista Klász következik, utána pedig Pilár Ájúzó. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm Oreste ezt a kiváló jelentést és hát végre növényegészségügy és terítékre került. Néhány évvel ezelőtt tárgyaltuk a növényegészségügyi irányelvet, ott a növényvédőszerekről volt elsősorban szó. Ez nyilván összefügg a növényegészségügy megőrzésével, illetve a növények egészségének megőrzésével, és adott esetben a fellépő betegségek leküzdésével fontos, hogy a különböző szabályok közötti koherenciát biztosítsuk. Egyrészt tehát a károsítókat, károsítók elterjedését meg kell előzni, és a meglévő károsítók, vagy már elterjedt károsítók ellen is fel kell lépni. Változott az éghajlat, egészen új károsítók terjedtek el ennek következtében Európában, fontos, hogy ezen a téren is tudjunk tenni valamit. Annak idején én azért harcoltam, hogy fenntartható módon használjuk a növényvédőszereket, beszéltem ott a kutatás fontosságáról, és ezért most megragadnám a lehetőséget, hogy megkérdezzem a bizottságot azzal kapcsolatosan, hogy a gyakorlati megvalósítás területén mi történik, ami a kutatás intenzívebbé tételét illeti. Főként arra gondolok, hogy olyan szereket fejleszünk ki, amelyek használata kedvezőbb volna. Szerintem ehhez egy alapot kellene létrehozni, itt a bizottság még nem igazán vette fel a lendületet. Beszéltünk az integrált növényvédelemről is annak idején, és hogyha Rossi úr most visszautal erre, akkor úgy gondolom fel kell vetnünk azt a kérdést is, hogy mi történik a gyakorlati megvalósítás terén itt is. 2014 itt egy fontos mérföldkő, 2014-ig kell teljes körűen megvalósítani a megfelelő növényvédelmi intézkedéseket. Kérdés, hogy meddig jutottunk ebben a tárgyban. A károsítók listáit úgy gondolom a szükséges minimumra kell korlátoznunk, hiszen a károsítók bejelentése bürokratikus terheket is szül. Fontos lenne itt a tudományos szakértők véleményét figyelembe vennünk, a szükséges minimumra kell korlátozni a károsítók jegyzékeit. Köszönöm. Köszönöm, Pilar Ájúzó. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretném megköszönni az előadónak is a munkáját. Támogatom a javaslatait. Szerintem pozitív az, hogy össze gyűjtjük ezt a dolgot, ezeket a dolgokat, hiszen ezt a dolgot egészségügyi csomagként kell kezelnünk, és az egészségügyi csomagként elmondanám, hogy itt a harmonizáció egyszerűsíti, tehát például a kárpótlást is. Ebből azért kiderült számomra, hogy itt egy kicsit túl sok az általánosítás, és szerintem konkrétabban kellene eljárnunk. Tehát itt minden alap aspektus figyelembe kellene venni, aminek jelentősége van a téma tekintetében. És itt néhány kérdés például delegált aktusként is felhasználhatjuk, és itt számos kérdés még felmerül, azonban itt mégiscsak konkrétabban kellene eljárunk. Tehát itt van például a karanténok kérdése, a védelmi területek kérdése, ezen kívül a növényregiszterek és ezek a dolgok mind az alaprendeletbe tartoznak. Ezen kívül még egyéb dolgokat, például a prioritásokat is meg kellene határozni. Tehát, hogy milyen károk vannak. Az Európai Unió véleményem szerint erre nem elég konkrétan koncentrál. Itt a kockázatokat is figyelembe kell venni egész Európában. Mi azt támogatjuk, hogy erősebb legyen az egységesítés, amellett vagyunk, hogy definiáljuk itt a kártevőket ebben a rendeletben. Ezen kívül még azt is javasoljuk, hogy itt a maximális betegségeket, tehát a kockázatos betegségeket eltöröljük, és a kockázattól függ a prioritásos betegségek száma. Nagyon fontos az, hogy bizonyos régiókban milyen számban milyen erős kártevők vannak. Jó lenne, hogyha tisztázhatnánk azt a lehetőséget is, hogy mennyire lehet például a magánterületre behatolni. Itt például a spanyol jogrendel is van egy összeütközés, hiszen a spanyol jogrend nem engedi azt meg, hogy magánháztartásokba, magánterületekre is történesen behatol. Hát itt vannak a védelmi zónák, és a bizottság javaslata pedig ilyen korlátozott jellegű területekről nem nyilatkozik. Itt úgy gondolom, a problémákat egy kicsit árnyaltabban kellene látni. Főleg akkor, amikor olyan anyagról van szó, amely nem védett zónából származik. Ezen kívül még szeretnék megjegyezni néhány dolgot. Tehát például itt a Kanári-szigetekre gondolok, vagy pedig gondoljunk Franciaország tengeren túli területeire. Itt különleges szabályok vannak, és nagyon erős a növényi termékekkel történő kereskedelem a Kanári-szigetek és a kontinens között. Tehát szerintem a Kanári-szigetekre is vonatkoznia kellene a rendeletnek. Akkor térjünk át a hatósági ellenőrzések. Ez természetesen azt jelenti, hogy sokkal több embere van szükség, sokkal több képzett embere van szükség. Ez pedig természetesen azt jelenti, hogy itt a különféle információs, kommunikációs csatornákat is egy szintre kellene hozni. Támogatjuk, hogy a rendelet az alapfeltételeket szabja meg, akkor utána pedig jönnek a tagállamok, és a tagállamok pedig a saját konkrét dolgaikról döntenek, hogy mit delegálnak át, hova, milyen szintre. És végezetül pedig még szeretném ezt elmondani azt is, hogy ami a finanszírozásra vonatkozik, itt eh, igazából az új eh, költségvetési rendelettel nincsen összhangban, tehát itt eh, mindenképpen el kell rendelni valamit, hiszen a növényvédelem kérdése nagyon fontos, és mindenképpen szükséges még tanulmányokat elkészíteni arról, hogy milyen tevékenységet kellene még finanszírozni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen két gondolatot ragadnék meg. Klász asszony már beszélt erről, az egyik a megelőzés, a másik pedig, hogy a közös agrárpolitikánkkal hogyan tudjuk ezt a kérdést összevonni, hiszen nem csak arról van szó, hogy rovar rokat pusztítunk-e rovarvédőkkel, hanem hasznos rovarokat is elpusztítunk. Időközben erről már tárgyaltunk is a környezetvédelmi szabályok tükrében. A vetésforgó érinti a kártevőket, és természetesen a, a hasznos rovarokat is. Tehát szerintem el kellene gondolkozni itt az alternatív mezőgazdaság lehetőségein. Felmerül az a kérdés, hogy elfogadom-e, ugye a monokultúrák révén, hogy ha mindenhol ugyanazt termelik évekig, akkor ezzel támogatjuk a kártevők szaporodását is el kell gondolkozni azon, hogy ezt folytatjuk, vagy alternatív mezőgazdaságot, ahol sokkal kevesebb rovarírtó peszticidre van szükségem. El kellene gondolkozni ezen is. Köszönöm szépen. Most akkor a bizottságnak adom át a szót, ha valaki itt van. Nincs, de mégis. Igen, mert láttam, azért mondom. Tehát parancsoljon, kollega úr. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnénk köszöntet mondani az előadónak és az árnyék előadóknak a jelentés összeállításáért. A bizottság javaslatának nagy részét átveszik. Ha megengedik, olyan aspektusokkal szeretnék foglalkozni, amelyek a, amelyekről a bizottságoknak más a véleménye. Az első a felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási jogi aktusok kérdése. A intézmény közi vita, a parlament tanács bizottság vitája középpontjában áll mindig ez a kérdés, és a Lisszaboni szerződés szabályait kívánjuk követni. Ezért mi azt javasoltuk, hogy a károsító organizmusok listájának módosítása végrehajtási jogi aktussal történjen a jelenlegi szövegbe bevenni ezt a listát, az túl nehézkes lenne, hiszen viszonylag gyakran kell, és gyors eljárással kell majd módosítani a listát, mert nagyon gyakran merülnek fel újabb betegségek. Ezért javasoljuk a végrehajtási jogi aktus alkalmazását. Második megjegyzésem a pénzügyi kompenzáció kérdésére vonatkozik. Fontos ez a kérdés, A javaslatunk három pillére nyugszik. Az első gyors jelzés az termesztő részéről azonnali diagnosztikával, vagyis milyen betegség merült föl nála. A második pillér a gyors intézkedés a nemzeti, regió, regionális vagy helyi hatóság részéről, amit az Európai Bizottság támogat. A harmadik pillér pedig a pénzügyi kompenzáció kérdése az okozott kár mértékében történjen a kompenzáció. Azért, azért is, hogy a tulajdonos valóban gyorsan jelezze a problémákat. Sajnos vannak olyan példák, amikor a nemzeti hatóság egy, két vagy három év késéssel kap tájékoztatást a betegség vagy a károsító megjelenéséről. Egy ilyenfajta fajta időeltolódás esetén a károsító sajnos már egy hatalmas területen elterjed, és ezért esélye sincs a felszámolásnak. Nagyon fontos tehát, hogy a maga a mezőgazdasági vállalkozó, vagy az erdő tulajdonosa, vagy a magánszemély nagyon gyorsan jelez a károsító megjelenését és ezért is fontos a finanszírozás, a kompenzáció kérdése, nem csak azért, hogy valós, valós kártérítést kapjanak ezek a gazdálkodók, hanem azért, hogy erre számíthassanak. Amikor arra kötelezzünk például gazdákat, hogy gyümölcsfákat vágjanak ki, például Sziciliában fordult elő ilyen eset a narancsfák esetében, új fajtát kezdtek el ültetni, és 5-10 év elteltével merült fel a probléma. A tulajdonosoknak mutést kapniuk, ezt muszáj végig gondolnunk, azért, hogy természetesen úgy kell kialakítani a rendszert, hogy ne történhessen visszaélés. A következő téma, amivel szeretnék beszélni, a tájékoztatás. Nagyon sokan szóltak hozzá ez a kérdés. Ez fontos, hogy a tájékoztatást kapjanak a polgárok, és fontos a harmadik országból származó növények importjával kapcsolatos tájékoztatás. Ugye nagyon sokszor a repülőtereken látunk listákat, hogy tejipari terméket, vagy más élelmiszeripari terméket tilos importálni bizonyos országokból Ugye egy tém, bizonyos téma az állati eredetű termékek kérdése, tej, tejtermék, hústermék, és a másik kérdés a növény. Ugye a turisták is vásárolnak növényeket, és sajnos nem is tudják, hogy milyen betegséget importálnak esetleg így az Európai Unióba. Az is fontos. Erről is történt említés. hogy a válsághelyzetekben vészhelyzeti rendelkezésekre gyors válaszadási lehetőség legyen a hatóságok részéről. Szeretnék még szólni az invazív fajokról is. Ez is egy fontos kérdés. A, viszont a környezetvédelmi főigazgatóság részéről a kollégánk egy külön szöveget javasolt az invazív fajokra vonatkozóan, külön a növényekre és külön az állatokra vonatkozóan, ahol a finanszírozással is foglalkozik, és ezzel kiveszi a növény egészségügyi témából ezeket a kérdéseket többször említették a magántulajdonra való behatolás kérdését, amikor növények vagy fák megbetegednek és magánterületen találhatók. Kétségtelen, hogy a hivatalos hatosságok anélkül nem hatolhatnak be a magánterületre, hogy a tulajdonost tájékoztassák, hiszen itt nagy értékű fákról és növényekről is szó lehet. Persze ez is fontos, hogyha fölmerül egy betegség egy magánterületen, egy parkban, egy golfpályán, egy kiskertben, akkor a növényegészségügyi hatóságnak meg kell, hogy legyen a joga, hogy beavatkozzon egyrészt, hogy kezelje azt a növényt, másrészt sok esetben, hogy azt megsemmisítse pontosan azért, hogy elkerüljék ennek a betegségnek a terjedését a nagyobb területre ezt a lehetőséget mindenképpen fönt kívánjuk tartani, természetesen úgy, hogy elkerüljük a visszaélés lehetőségét. Végül Klászasszonynak is szeretnék válaszolni a növényvédőszerek témájával kapcsolatban. Ez a jelenlegi rendeletnek, illetve a jelenlegi jelentésnek nem témája a növényvédőszerekkel kapcsolatban amelyek a mérgező jellegük miatt ugye az állatokra, emberekre, rovarokra, környezetre is mérgező hatásuk van, és ezért betiltásra kerültek. De ugyanakkor bizonyos esetekben lehet, hogy mégiscsak használni kellene ezeket. Az egyetemű, hogy megvan a lehetőség a növényegészségügyi rendelet keretei között, hogy újonnan fölmerülő betegségek esetén, amelyeknél általában nem engedélyezett növényvédőszereket is lehet alkalmazni. Olyan esetekben tehát, amelyeknél új károsítók merülnek föl a új károsítók támadják meg a növényeket. Klászasszony beszélt a növények integrált védelmére vonatkozó irányelvről is, ami 2014-től lesz hatályos. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, és a tagállamokkal meg is kezdtük az együttműködést, hogy a szükséges intézkedéseket hozzák meg, tájékoztassák a gazdákat, hívják fel a figyelmet a különféle kockázatokra, a szerek használatának a kockázatára, a növényekben a maradványértékek kockázatára, illetve a föld alatti vizek és a talaj szennyezésének a problémájára is. Azok a gépek például, amelyek kiszorják ezeket a növényvédőszereket, ezeknek a gépeknek az esetében korlátozni kell a felhasznált növényvédőszer és a felhasznált víznek a mennyiségét. Együtt dolgozunk a tagállamokban, eze, tagállamokkal ezekben a témákban, és szándékunkban áll, hogy egy tájékoztató jelentést készítünk a végrehajtás témájáról a következő hónapokban valamikor. És még szeretnék beszélni a vetésforgóról is, illetve a kaphoz történő kapcsolódásról. A szakértők, akár agronomusok, akár növényvédő szerekkel foglalkozó szakértők, mindegyikük egyetért abban, hogy szükséges a vetésforgó gyakorlatának az alkalmazása, a földhozam növelése és a betegségek csökkentése érdekében is. Amikor éveken keresztül ugyanazon a parcellán ugyanazt a növényi kultúrát termesztik, akkor egyre több trágyára van szükség, egyre kisebb a hozam, és egyre hatékonyabban kell fölépni a rovarok, a károsítók ellen is. Az összes szakértő támogatja a vetésforgó alkalmazását. Diabrotika nevű kukorica rovar esetén, károsító esetén láttuk, hogy nagymértékű növényvédőszert kell alkalmazni ahhoz, hogy meg lehessen szabadulni ettől a rovartól ugyanakkor a vetésforgó egyszerűbben megoldja ezt a kérdést. A közös agrárpolitikában szerepel a javaslat, szerepel az ösztönzés a vetésforgó alkalmazására, de ez nem kötelező jellegű. Úgy ítélték meg a kollégák, hogy túl eh, nehéz lenne ennek a kötelező jellegű vetétele. Elnök úr, ennyit szerettem volna mondani. Ezek lennének a reakcióim az előadó bevezetőjére, illetve a kollégák hozzászólására. Most végzetül pedig Rossi úrnak adnám meg a szót, hogy foglalja össze a vitát. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes vitát folytattunk. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, a kollégáknak, a bizottság képviselőjének is. Nagy mértékben egyetértek, bár a témához nem konkrétan kapcsolódik, de a növényvédőszerekkel kapcsolatosan elhangzottakkal is egyetértek, hiszen a rezisztencia fokozódik, ahogy említésre kerültek a déli gyümölcsök esetében, a narancs esetében is, szinte nincs is értelme növényvédőszert alkalmazni, hanem a rügyeket kell levágni, amikor a betegség felüti a fejét. Ezért tudok egyet érteni a kollégák felszólalására, hogy közös, komplex föllépésre van szükség bizonyos károsítók megjelenése esetén a bizottsági hozzászólással is egyetértek. A felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktus kérdését még tovább kell vizsgálni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy gyors legyen a reakció. Ez a legfontosabb cél. A, amit a kollégák mondtak, azzal mind egyetértek. Úgy gondolom, hogy közös vonalat, közös véleményt képviselünk a károsítók elleni fellépés területén. Jó gyakorlatokat kell terjeszteni a beteg növények felszámolása esetében is megfelelő megoldásokat kell találni. Nagyon fontos a gyors föllépés, és a károsítók listájával kapcsolatban természetesen ezt a lehető legjobban korlátozni kell, de miért kell hogy ehhez egy, egy plafont meghatározni? Ha kevesebb, kevesebb, ha több, több. Hogyha egy plafont meghatározunk, az szerintem nem szükséges. Persze minél több növény sorolunk ott föl, vagy minél több károsított sorolunk föl, annál drágább lesz a megoldás. A, az útlevél, na, eszköz nagyon fontosnak tartom, hiszen az információk regisztrálásának ez egy fontos eszköze, az internetes vásárlás is egy nagyon fontos kérdés, és ahogy a bizottság is, bizottság képviselője megjegyezte, az belépési pontokon, repülőtéren, például határokon kell a pontos tájékoztatást megadni. Ájúzó kollégának is szeretnék köszönetet mondani aki szeretné részletesebben foglalkozni majd a témával. Engem is nagyon érdekel, hogy hogyan tudjuk majd megoldani ezt a kérdést. Minden esetre úgy gondolom, hogy a kollégák nagy többségének megfelelő végső jelentést tudunk majd összeállítani. Köszönöm szépen Rossi úrnak. November 21-e déli 12 óra a módosító benyújtásának határideje. November 16 bocsánat, december 16-17-én szavazunk itt a szakbizottságban, az Agri szakbizottságban 2014. februárjában kerül sor a szavazása, és utána várhatóan márciusban, azaz, illetve áprilisban kerül sor a plenárison való szavazásra. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezárjuk, ez volt a 14-es, és visszatérünk most a 13-asra az Európai Gyógyszerügynökségnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek tekintetében végzett farmakovigilanciai tevékenységek lefolytatásáért fizetendő díjak. Ennek a címe Linda meg Even a jelentéstevőnk, ő kapja meg a szót parancsolj Linda. Köszönöm szépen. Elnök úr, a kollégák minden bizonyal emlékeznek arra, hogy harmadízben kell foglalkoznunk itt a szakbizottságban a farmakovigilanciával, a gyógyszerek Biztonságáról van itt szó, a mellékhatások ellenőrzéséről, monitorozásáról európai szinten, az információ cseréről európai szinten, és hogy mit teszünk akkor, hogyha valami nem úgy működik, ahogy kellene. A múltban nagyon nagy hiányosságai voltak a rendszernek, volt itt egy, más, egy és más botrány is, amelynek folyamányaként új szabályokat határoztunk meg. Tehát voltak hiányosságai a rendszernek, az új farmakovigilanciai rendszer ezeket felszámolja. Két évvel ezelőtt határoztuk meg ezt az új rendszert, és akkor megállapodtunk abban is, hogy mostantól kezdve az EU-s szintű farmakovigilanciához bizonyos díjak kapcsolódnak, amelyeket a gyógyszeripari vállalatoknak kell megfizetniük. Múlt évben lépett hatályba az új rendszer, jelen pillanatban azonban nincs rendszerünk a díjak begyűjtésére, úgyhogy ez egy sürgős feladat, amely még várat magára. Erről szól ez a jelenlegi szóban forgó új szabály. A díjak begyűjtésének rendszere még nem jött létre, ez nem csak a londoni MR-ra nézve problematikus, amely sok új feladatot kapott, hanem a tagállamokra nézve is problémákat okoz. Nem az egyes tagállami hatóságoknak kell itt most vezető szerepet vállalniuk, de ők is új feladatot kaptak, és erre nincs meg a szükséges finanszírozás. Az új szabályozás célja tehát egy olyan rendszer létrehozása, amelyel finanszírozhatóak lesznek azok az új feladatok, amelyeket meghatároztunk az új szabályozásban. A kérdés, hogy milyen magasak legyenek a szóban forgó díjak, és hogyha meghatároztuk ezek mértékét, akkor a különböző nemzeti hatóságok és az EMA között hogyan oszoljon meg az összeg. A különböző bizottsági javaslatok két kategóriát határoznak meg. Egyrészt van egy általánydíj, amelyet minden gyógyszeripari cégnek meg kell fizetnie az EMA felé, azért az extra feladatért, vagy terhelésért, amelyet a farmakovigilancia rájuk, a, és aztán van egy másik fajta díj is, amelyet konkrét farmakovigilanciai feladatokért kell fizetni, ahol az EMA és a tagállam osztozik a díjakon. Először is, ami az általányt illeti. Az EMA már most is kap díjakat bizonyos gyógyszeripari cégok, cégektől, amelyek központilag engedélyezett termékeket forgalmaznak. Most az ügynökségnek első ízben kell decentralizált, nem központosított termékekkel kapcsolatosan is feladatokat ellátnia, ugyanis decentralizált termékekre is vonatkoznak immáron új feladatok a farmakovigilancia területén az EMA hatáskörében. Az Európai Bizottság azt javasolja, illetve úgy becsli meg, hogy kb. 38 millió euróra rúg a farmakovigilanciai díjak összege. Ennek felét általánydíjként szeretné begyűjteni. És az általánydíj meghatározását az adatbázisban felsorolt díjazási egységek után kívánnál meghatározni az egyes cégek esetében. Tehát az alapelgondolás az, hogy az adatbázisban szereplő díjazási egységek száma után határozzuk meg a farmakovigilanciai díjat. Így gondolkozik legalábbis az Európai Bizottság. Nekem vannak fenntartásaim ezzel a díjszabással kapcsolatosan. Az első gond az, hogy nem vagyok biztos abban, hogy az adatbázisban szereplő díjazási egységek száma a megfelelő módja annak, hogy kiszámítsuk az általánydíjat, hiszen az adatbázison belül lé felsorolás nagymértékben befolyásolja a kiszerelés is, úgyhogy ez egy gond, probléma. Én tehát azt javasolnám, hogy a díjat, a cégekre kiszabandó díjat az engedélyezett aktív hatóanyagok száma alapján kellene meghatározni. A másik problémám a bizottsági javaslattal az, hogy miután az EMA-val is egyeztettem arról, hogy milyen új feladatok hárulnak az ügynökségre, az a benyomásom, hogy az Európai Bizottság talán túl nagyra becsülte az összegeket, jó lenne, hogyha a bizottság egyébként reagálna erre. Hogyha megnézik az én javaslatomat, akkor úgy néz ki, hogyha én az engedélyezés, az egységre eső engedélyezési díjat megnöveltem volna, de gyakorlatban csökkentettem, hiszen kevesebb lesz az adatbázisban szereplő engedélyezett termék, kevesebb lesz az engedélyezett aktív hatóanyagok száma, így a végső összeg kb. 10,5 millió euró lenne, és az EMA szerint ez elegendő arra, hogy fedezze a rájuk háruló extra költségeket. Amikor utána néztem, akkor azt láttam, hogy vannak cégek, amelyek már most is díjat fizetnek az EMA felé, tehát ezeket nem kötelezhetjük arra, hogy még egy díjat fizessenek. Jó lenne, hogy az Európai Bizottság erre a javaslatomra reagálna. A másik kérdés a konkrét eljárásokra vonatkozó költségek kérdésekkel kapcsolódik össze. Hogyha piacra dob egy gyógyszeripari cég egy terméket, akkor időszakos gyógyszerbiztonsági jelentéseket kell készítenie, és hogyha valamilyen probléma adódik az adott termékkel, és az EMA, EMA-hoz utalják az ügyet, akkor egy sürgőségi eljárásra van szükség, és vizsgálatot kell folytatni a gyógyszer, gyógyszerbiztonsági forgalmazhatóságával kapcsolatosan. Az EMA ezzel kapcsolatosan is egy kiegészítő díjat szedne be a bizottsági javaslat szerint. Na most a különböző cégek általában ebben az esetben az EU-hoz fordulnak, lobbizni próbálnak, mondván, hogy túl sok díjat kell megfizetniük, de az új szabályozás ebben az esetben gyakorlatilag csökkentette a vállalatokra háruló költségeket, ugyanis ez idáig a gyógyszeripari cégeknek mindegyik gyógyszerbiztonsági ügynökség hatóság felé, nemzeti hatóságok felé is be kellett nyújtania egy-egy gyógyszerbiztonsági jelentést az egyes termékek kapcsán, most pedig csak az EMA-hoz kell benyújtani egy ilyen jelentést. Így tehát mi úgy ítéljük meg, hogy a bizottsági javaslatban meghatározott díszamási eljárás megfelelő, méltányos, azonban a sürgősségi eljárással kapcsolatosan van egy gond. Ez akkor következik be, hogyha az EMA-hoz utalnak egy problémás ügyet. Az Európai Bizottság javaslata szerint 160 ezer euró lenne a költség egy ilyen eljárásnak. Hogyha egy konkrét termékről van szó, akkor Előfordulhat, hogy az abban használt aktív hatóanyagot más gyógyszerek esetében is alkalmazzák, így tehát különböző gyógyszeripari cégek együtt fizetnék meg ezt a díjat. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az így befolyó összeg 70% az EMA-hoz kerüljön, a többi pedig a tagállamhoz. Beszéltem a bizottsággal erről. Ha jól értem, akkor gyakorlatilag a tagállamokra hárul a feladat oroszlán része, amikor egy ilyen sürgősségi eljárásra kerül sor. Hát itt a bökkenő, nevezetesen a tagállam végzi el a munka nagy részét, miközben a befolyó összeg nagy része viszont az MA-hoz kerül. Ezért okozott ez némileg problémát a tanácsban. Én nem tettem javaslatot a megoszlás megváltoztatására, de ez a tanácsban igen nagy galibát okoz. Ugye a jelentéstevőt általában egy tagállam jelölik ki, a társjelentéstevőket más tagállamok jelölik ki. Egy, egy ilyen eljárás során a tagállamok tehát azt mondják, hogy sok pénzbe kerülhet ez az egész eljárás. A másik gond az, hogy az Európai Bizottság 160 ezer eurós általánydínyt javasol, de nem minden eljárás úgy, egyformán komplex. Ezért én azt mondom, hogy tegyünk különbséget, hiszen lehet, hogy egy ügy esetében 5-6 hatóanyagról van szó, míg egy másik esetében csak egy hatóanyag. Kérdéses. Így tehát esetleg engedhetnénk, megengedhetnénk azt, hogy az EMA döntse el, hogy mekkora díjat kell fizetnie az érintett gyógyszeripari cégnek vagy cégeknek. Tudom, hogy itt a szembevőszék fenntartásai voltak, és az Európai Bizottság javaslatában ez tükröződik. Szeretném, hogyha erre is reagálni az Európai Bizottság képviselője. Aztán a bizottsági javaslatban az áll, hogy bizonyos termékek esetében semmilyen farmakovigilanciai díjat ne kelljen fizetni, tehát ezek kivételt képeznek. Lassan elveszítem a saját gondolatmenetem fonalát, mondja az előadó. Nem a generikus gyógyszerek, nem. A homeopátiás gyógyszerek. Ezt a szót kerestem. Tehát azt javasolja a bizottság, hogy a regisztrált homeopátiás és növényalapú gyógyszereket ne kelljen eh, ilyen díj kifizetésének alávetni, tehát regisztrált Növényi alapú és homeopátiás gyógyszerek esetében a bizottsági javaslat szerint nem kell farmakovigilanciai díjat fizetni. Ugyanez igaz a mikroméretű kisvállalatokra is, azonban az engedélyezett homeopátiás és növényi alapú gyógyszerek esetében ez nem lenne így, ezek nem képeznének kivatal, kivételt a bizottsági javaslat szerint. Érdekelne, hogy mit gondol a bizottság konkrétan a generikus gyógyszerekről, ugyanis azt javasolta a bizottság, hogy a, ezen gyógyszerek esetében vezessenek be farmakovigilanciai díjat. Amikor azonban az emát megkérdeztem erről, ugye itt egy, a javaslatban egy 20%-os arány szerepel, a generikus gyógyszerek esetében kedvező volna az általánydíj megváltoztatása, hiszen már nem az adatbázisban szereplő díjazási egységek után kellene fizetniük díjat, hanem az aktív hatóanyagok után. Amikor azonban az EMA-hoz fordultam azzal a kérdéssel, hogy a generikus gyógyszerek esetében hány esetben kell díjat fizetniük a cégeknek, kiderült, hogy a, az eljárások felénél generikus gyógyszerekről van szó. Hát, hogyha a generikus gyógyszerek okozzák a, az eljárások felét, vagy nagy részét, akkor miért van az, hogy mégis az esetükben összességében csökken a díjazás, tehát kedvezőbb díjazás alá esnek. Vannak olyan országok, ahol a generikus gyógyszerek egyébként elterjedt gyógyszernek minősülnek, másút nem, Érdekelne, hogy a bizottság mit gondol erről konkrétan, jó lenne, hogy tisztáznák ezt a helyzetet, hiszen ez nagy kiatással van a díj mértékére. Összességében mielőbb megállapodásra kell jutnunk, hiszen plusz feladatok hárulnak az MR-ra, ennek nincs meg a finanszírozása, Rég elkészült már az Európai Bizottsági Javaslat, és most kapkodni kezdtünk, hiszen hamarosan itt lesznek a választások. Úgy tudom, a tanácsban is felgyorsultak a folyamatok. Ha jól tudom, akkor a tanács legutóbbi álláspontja szerint törölni kellene a decentralizált díjakat, legalábbis ezt hallottam a múlt héten, tehát ez azt jelenti, hogy bizonyos feladatai az emának nem kapnának finanszírozást. Nekem nem történik, nem tűnik ez logikus eljárásnak, szükség van a centralizált és decentralizált díjszabásra, hiszen mind az EMA, mind a tagállamok, tagállami hatóságok bizonyos feladatokat látnak el, finanszírozni kell őket. Az Európai Bizottság jövőre, vagy az azutáni évben emellett javaslatot tesz, átfogó javaslatot tesz a farmakovigilanciai díjakra és az mr ra vonatkozóan, EMA finanszírozására vonatkozóan. Tehát a kérdés most, hogy kell-e egy, hogy arról van ez szó, hogy csak egy gyors átmeneti megoldásra van szükség, és majd utána Következik egy átfogó, részletes szabályozás. Tudom, hogy néhány kolléga nagyon nem örül az ütemtervnek, nagyon kevés az időnk, de már így is eredetileg holnap lett volna a módosítók benyújtásának határideje, sikerült elérni, hogy ez pénteken legyen. De hogyha azt akarjuk, hogy parlamenten belül megállapodás szülessen, és figyelembe veszük, hogy trialógusok is lesznek, az áprilisi plenárisra van időzítve ez a dosszié, tehát fontos, hogy azért legyen időnk a részletes munkára és beható munkára. És köszönöm. Köszönöm szépen, Linda, és üdvözölni szeretnék valakit, ugyanis a tettes, ugye, mint tudjuk, mindig visszatér a tett helyszínére. Ken Collins elődöm van itt ma közöttünk, akinek a munkája nagy mértékben befolyásolta a szakbizottságunk működését a múltban. Ken collins szeretettel üdvözöljük körünkben, nagyon örülök, hogy itt lehet ma közöttünk. Akkor most eh, átérjük az árnyék előadókra. Pilar Ayuso a néppárt részéről. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm McEwen asszonynak is a munkát, és köszönöm a kiváló együttműködést. Nagyon jó volt az együttműködés az összes árnyék előadó között. Egyetértek azzal, amit Linda mondott. Így eléggé sok módosító is van, és össze is számoltuk. Itt most az aktív szubstancia alapján lesz döntés, és a 60 napos határidő az EMA részéről, az is jó javaslat, egyetértek vele, egyetértek a generikus szerekre vonatkozó megjegyzésre, tehát a generikus szerek is tartozzanak ide. Hogyha jelentéseket kell írnia az emának a költségekről is, javasol az előadó egy éves díjat. Én ezt a díjat egy kicsit túlzottnak tartom, és ezt már elmondtam az árnyék előadók találkozóján is. Szerintem jobb lenne, hogyha a bizottság tisztázni tudná, hogy milyen kritériumok alapján számítják majd ki ezt az összeget. Tehát mindenek előtt itt a bizottság a farmakovigilanciáról szóló rendelkezést meg fogja változtatni. Fontos, hogy ne legyen itt dupla díj. Itt vannak EMA, kompetenciák, ezeket természetesen meg kell fizetni. Másrészt azonban a tagállami ügynökségeknek is megvannak a saját feladataik. Ez helyes. És ez a finanszírozás felosztásában is visszatükröződik. Azonban a többi vélemény is érdekelne. Antónia Parvanova következő. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni az előadónak. Nagyon jó, bizalmas légkörben zajlott a jelentés elkészítése. Nagyon sikeres együttműködésünk volt a korábbi farmakovigilancia anyag elkészítésénél is. Remélem, hogy a bizottság részéről tapasztalt késlekedés ellenére, hogy ezt a két anyagot összeolvasszák, sikerült a munka végére jutni. Nyomást gyakoroltam a tanácsra, és valószínűleg szükséges lesz tárgyalni is. De szeretném megemlíteni, hogy a Legfontosabb az, hogy egyszerűsítsük az anyagot és átláthatóbbá tegyük. Volt egy kis feszültség, voltak vélemény különbségek abban tekintetben, hogy az EMA-nak az ipartól is díjakat kell kérni külön, ez elképzelhető, hogy konfliktus helyzetet eredményez. De igazából ebben én nem látok semmilyen érdek ütközést, hogy egy szolgáltatásért fizetni kelljen. Most az aktív hatóanyagokért történő díjfizetés. Egyetértek az előadóval, mindenképpen nehézséget okoz, hogyha ez csomagszinten zajlik. De a generika, generikus anyagok esetében is hasonló megközelítést kellene választani. Itt javasolnék egy általány díjat, hiszen különben a tagállamokat negatívan érinteni a dolog, és történelmi okok is emellett szólnak. De folytathatjuk a munkát, amit elkezdtünk hogy tisztázzuk ezeket a témákat. Jó lenne a bizottság véleményét is hallani, jó lenne hallani javaslatukat, hogy milyen hatása lenne ennek a dologra. De várom a további együttműködést Mekeven asszonyra, és remélem, hogy egy nagyon erős anyagot hozunk létre. Köszönöm. A következő az Marina Janakutakis. Um, Köszönöm, elnök úr. Szeretnék Lindának gratulálni a kiváló munkájáért. Ez egy bumeráng gyerek. Ez állandóan visszatér hozzá, mint valami lidérsznyomás. De mindenképpen szeretném támogatni a munkádat, és remélem, hogy sikeres is lesz még a ciklus vége előtt. Aggódok hiszen gyors jelentésről volt szó, és hogyha megvizsgáljuk, akkor igazából senki nem érte egyet senkivel. Nagyon nehéz jelentés lesz, hogy elfogadjuk, mert nagyon sok fajta szempont van benne. De ami aggaszt, az az, hogy itt egy év múlva valami teljesen más elképzelés születhet majd, hogyha meglátjuk, hogy mennyi pénzt költöttünk el ennyi idő alatt tehát itt valamit gyorsan el akartunk érni, és akkor utána egy év múlva már meg is változtatjuk. És valószínűleg az nem lesz túl jó, inkább egy olyan dolgot kellene kialakítani, amit több évig lehet használni. Tehát van itt néhány dolog, ami aggaszt, tehát itt a díjak. Szerintem a díjaknak a arányosnak kell lennie. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak itt egy kicsit más a megközelítése, és gondoskodnunk kell, hogy ne duplázódjanak meg a díjak. Az egész az EMA számítógépes rendszerén nyugszik, ez pedig nem működik, és ez szerintem problémát okozhat. Teljes mértékben támogatom Linda javaslatát, az aktív hatóanyagok történő fizetését, hogy bevonja a generikus anyagokat is. És ami aggaszt, itt a delegált aktusok mert hogy a bizottság ezt később esetleg eh, beépítheti. Tehát itt a bizottságnak jelentenie kell, de bizakodom, hogy eh, a támogatásunkkal mégiscsak egy jó jelentést kapunk. Köszönöm. Ala Sousa eh, Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek. Úgy gondolom, hogy ebben a jelentésben, ebben a témában nagyon sok olyan aspektus van, amit még részletesen végig kellene vizsgálni, végig kellene beszélni. Mekeven előadó kérte is, hogy a bizottság tisztázza ezeket a témákat. Szeretnék gratulálni Lindának. Kiváló munkát végzett ebben a témában, nagyon jó a jelentés, és úgy gondolom, hogy nehéz az előttünk álló feladat. vannak olyan aspektusok, amelyeket mindenképpen figyelembe kell venni. A bizottsági javaslatot rendkívüli mértékben javítja a jelentés, de ahogy az előadó is mondta, még mindig nagyon sok téma van, amit tisztázni kell, amit a bizottságnak kell tisztáznia. Számunkra nehézséget okoznak ezek a problémák. Egyébként az árnyék előadók nagyon nagy egyetetésben tudtak dolgozni. Egyébként meg nagyon fontosnak tartom, hogy a kettős díjazást elkerüljük, aztán a kisvállalkozások, mikrovállalkozások esetében a mentességet vagy a csökkentett díjat kell biztosítani, lehetővé kell tenni hogy például késleltetve fizethessék ki a díjakat, hiszen vannak olyan vállalkozások, főleg a kisebbek, amelyeknél finanszírozási problémát is okozhat a díjfizetés. Nagyon fontos, hogy plusz nehézséget ne okozzunk a szabályozással. Bizonyos esetekben a mikro és a kis vállalkozások az most az javaslatban szereplő rövid határidő nem is fogják tudni teljesíteni, és ezért nem tudnak majd hozzáférni a piachoz, nem tudnak gyógyszert gyártani. Pillanatnyilag ennyit szerettem volna mondani. Úgy gondolom, hogy eddig is nagyon jó munkát végeztünk, végzett az előadó és végeztek az árnyék előadók, gyümölcsöző a munka, az együttműködés, a jelenlegi javaslatot túl szigorúnak tartom, és azt is szeretném majd tudni, hogy ez a javaslat hogyan illeszkedik a következő nagy javaslatba, amelyet az Európai Bizottság be kíván nyújtani, viszont valószínűleg nem ezen mandátum idején. Úgyhogy most nagyon nehéz a helyzet, egy részletmunkát elvégzünk, és ugyanakkor ez megszakad, függőben fog maradni, hiszen nem tudjuk, hogy ez a jelenlegi részlet javaslat hogyan fog az általános képbe beilleszkedni. Jetzt erhält unsere Kontaktperson zu das Wort, Dagmar roth Nagyon szépen köszönjük, most pedig Dagmar Roth-Behrendt kapja meg a szót. Ő a tartunk az emával. I'm not doing anything. Én nem csináltam semmit.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 Sind die Techniker schon unterwegs? A technikusok már úton vannak. No, now, now it doesn't, now it's better here. Ez itt most jobb. Valaki nem akarja, hogy Ken mellett üljek. Biztos ezért nem működött az a mikrofon. Kedves kollégák, a javaslat nehéz, és későn érkezik. Most a bizottság képviselőjét nézem. Sokkal korábban megkaphattuk volna ezt a javaslatot, most maguk miatt kell gyorsan lépnünk, hiszen nagyon régóta vártuk ezt a javaslatot, persze nem tudom, hogy ez a bizottság hibája, vagy az EMA hibája, nem is akarok ebben a részletbe belemenni. Lenne egy javaslatom, hát hogy a legkevésbé határozottan foglalkozzak, kicsit korainak tartom ezt a kérdést. Vannak olyan részek, amelyek nem is érthetők számomra. Nem tartom koherensnek a teljes elképzelést. És remélem, hogy Linda McEwen jelentésével, valamint a módosítók segítségével egy kicsit koherensebbé tudjuk tenni a kérdést. Most belemegyek a részletekbe is. Először is farmakovigilanciáról beszélünk ez azt jelenti, hogy a közegészségügyet fenyegető potenciális kockázatról beszélünk, a gyógyszergyárak részéről érkeznek ezek az információk. A, ne, természetesen a homeopatikus szereket és másokat ebből ki is lehet zárni. Amikor például növényi szerekről beszélünk, amelyek már elterjedtek, ennek a, ezeknek a használata már elterjedt, akkor elég valószínű, hogy a jelzés valószínűsége, ha nem is nulla, de nullához tart, ezt is végig kell gondolni és ez a jogalkotás minden részére vonatkozik. Ezt szerintem nem tették meg. Amikor farmakovigilanciáról beszélünk, és közegészségügyi aspektusról, nem értem, hogy miért nem szerepel a javaslatban sehol, hogy ez egy közegészségügyi kérdés. A közegészségügyi hatóságoknak semmilyen felelőssége nincs a javaslatban. Ezt meg lehet tenni a felelősség szempontjából. A nemzeti engedélyezési eljárást bevesszük. Ha azt mondjuk, hogy központosítva van minden, és tudjuk, hogy a központosított rendszer tökéletes, akkor oké, okay, de nem erről van szó. Jelentős mennyiségű nemzeti engedélyezési eljárásról beszélünk, ahol tudjuk, hogy ezek működhetnek, de lehetnek problémásak is és egyre inkább és egyre több régi termékre, illetve generikus termékre utalunk. Nevetséges a generikus gyógyszerek csökkenése. De teljesen egyértelmű, hogy a régi termékeknél egy nagyobb a biztonsága. A régi termék az, ami nagyobb valószínűsége generikus, ahol lejárt a szabadalom. nem kell túl sok fantáziát használni ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy a generikus az egy százszerzelékos másolata az eredeti terméknek, akkor miért csökken a díj a generikus gyógyszer esetében elnézést, mondja a beszélő. Föl se fogom, hogy ennek mi az oka. Aztán a díjak másik kérdése. A kkv esetében jelentősen csökkenteni javasolják, és uh, Anna Szusza is beszélt erről, a kkv díját. Én egyetértek vele, a KKV definíciója, a bizottság KKV definíciója egy furcsa definíció jobban tennék, hogyha valóban kis laboratóriumokra, valóban kis cégekre utalnának, vagy pedig a termék, gyártótermék termék mennyisége oldaláról fognák ezt meg. Minden esetre az a definíció, amit szerepel, az nem elfogadható. A rendszer finanszírozásának a leírásával kapcsolatban az éves díjat jónak tartom. De az éves általánydíj, a hetes cikkben csak akkor jó ötlet, hogyha a díjazható egységet pontosan definiáljuk. Linda ezt most megváltoztatta. Önök nem is gondolták végig, hogy ez a az egyszerű termékek esetében vagy nagyobb csomagolás esetében ez milyen következményekkel jár. Hogyha az éves díjat akarjuk alkalmazni, akkor a e, díjazandó egységet pontosan definiálni kell. Meg kell néznünk, hogy az EMA-nak milyen tevékenységeket kell végeznie, és ennek megfelelően kell az összeget meghatároznunk. Valamint a csökkentések, illetve megkülönböztetések pontos definíciójára is szükség van. Számomra a javaslat egy fontos része, hogy ki végzi el a munkát. Tegnap is említettem ezt, amikor az MA-ról beszéltünk, néhányan talán nem voltak itt, amikor Guido Rázi meghivatként beszámolt az EMA munkájáról, nagyon jó vitát folytatunk. Az igazgatóság egyik képviselője, sőt a parlament képviselője mondta az igazgatóságban, hogy a díjazás jogalkotás nagyon fontos. De hát a jogalkotó, az Európai Parlament és a tanács, és bizonyos mértékben a bizottság, de nem az EMA igazgatósága. Ha megnézzük a díjazási jogalkotás változtatását, módosítását, Janakudakis kolléga mesélt a felhatalmazáson alapuló joga, jogi eszközről. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó eszköz ehhez, a módosításhoz. Tudom, hogy vannak olyan tagállamok, vagy mások is, akik nem akarják ezt. Amikor felhatalmazáson alapú jogi aktus eszközével akarjuk ezt megtenni, akkor ezt csak a parlamente egyeztértésben lehet megtenni. A múltban viszont gyakran nem sikerült megfelelően alkalmaznunk a felhatalmazásból jogi aktust, ezért nagyon oda kell rá figyelnünk. Tehát önmagában ez egy jó ötlet, de megfelelően kell az eszközt alkalmaznunk. A 160-as referencia szám szerepel a díj, hát ez egy kitalált szám, önök becsületesen és megfelelően több száz órát elfogadtak a nemzeti hatóságok részéről, pedig ezt nagyon jól tudjuk, hogy ez, ez nagyon el, nem felel meg a valóságnak. Mit is tegyünk ezzel? Igen, vannak szükséges értékek, de vannak olyanok, amelyek nem szükségesek, és ahol a nemzeti hatóság egyszerűen csak a felelősségtől akar megszabadulni. Itt is megkülönböztetést kell tennünk a nemzeti a hatósági engedélyezési és a központi engedélyezési rendszerről. A nemzeti hatóságnak sokkal magasabb a felelőssége, amikor nemzeti engedélyezési rendszerről beszélünk illetve a kölcsönös elismerés miatt akár más tagállamban is fölmerülhet a felelőssége. A költségekből részt kell venniük? Igen, részt kell venniük. Ez egy közegészségügyi kérdés. Ugyanakkor véleményem szerint azok a nemzeti hatóságok, amelyek az EMA elé visznek egy témát, nem lehetnek se előadók, se társelőadók. Hiszen ez egy érdekütközés lenne, ami elfogadhatatlan. Ez központi kérdés kell, hogy legyen ebben a témában. Aztán még mindig ott tartunk, hogy ki fogja elvégezni a munkát. Azt nem mondhatjuk, hogy az EMA megcsinál mindent. De nekem ez jó lenne, nem bánnám. De ha azt mondjuk, hogy a tagállamok és a nemzeti hatosságoknak van ebből beleszólása, és lehetnek előadók, és kaphatnak pénzt a munkájukért, én ezzel egyetértek, de akkor tudni kell, hogy miért kapják a pénzt. Egyértelműen kell fogalmazni, egyértelműen kell tudni, hogy hány órát dolgoznak min pontos, részletes leírásra lesz szükség, hogy hány órát töltöttek és milyen munkával. Nem arról szól, hogy az EMA nem végzi el a munkát. Az EMA az egy közhatosság, amely kiadja a munkát a többieknek. Simán mondhatnánk azt, hogy csináljon mindent az EMA, és én ezt nem is bánám. De mivel a nemzeti hatóságok részt akarnak venni a munkában, ez jó, akkor korrekt díjazásban kell, hogy részesüljenek. Hogyan határozzuk meg az összegeket? Linda már mondta, hogy meg kell vizsgálni a díj konkrét mértékének a kérdését, és azt is meg kell néznünk, hogy hogyan történik ezeknek a jelentéseknek a kezelése, hiszen lehet olyan jelentés, ami egy terméket érint, és van, amelyik több e-, százat vagy több ezret is akár, ezt is meg kell, hogy vizsgáljuk. Összefoglalva, nagyon fontos, hogy jó legyen a javaslat. Tudjuk, hogy a megszorító intézkedések, amelyekről a tagállamok is beszámolnak számunkra, azzal következménnyel járnak, hogy a nemzeti hatóságok költségvetése is csökken folyamatosan. Társfinanszírozást kívánnak az Európai Uniós költségvetésből, de e, ezt nem kéne talán eltúlozni, esetleg a strukturális alapok részéből lehetne ezt. Nagyon sokáig elfogadtuk ezt a társfinanszírozást, de ezt most már nem folytathatjuk itt. A igazgatóságban ugye néhány tagállam többséget akar elérni, de ezt persze nem hagyhatjuk. Pontosan meg kell, hogy határozzuk, hogy mennyibe kerül az egyes jelentések, mennyibe kerülnek, mit fizet a, a, a közös szég, ugye ez egy közegészségügyi kérdés, mit fizetnek a cégek, mit fizetnek a megfelelő nemzeti hatósági előadóknak, társelőadóknak, és az érdekelt ügynökséget, érdekelt hatóságot ki kell hagyni, se előadó, se társelőadót nem adhat. Linda is utal erre, hogy pontosan kell tudni, hogy mit fed le ez a díj. Szerintem az EMA-nak irodalmi kutatást kell végeznie, teljes irodalmi, szakirodalmi kutatás mindenki számára, úgy, hogy a vállalkozásoknak ezt ne kelljen a jövőben megtenniük, és ez tehát több ezer társaság számára fogja lefedni, az á, amikor általánydíjat fizetnek, az egy racionális össze kell, hogy legyen, hiszen lehet, hogy soha nem kerül elő az ő termékük az EMA asztalára. Módosítóindítványokat is próbáltam összeállítani, bár nagyon rövid volt a határidő Úgyhogy kértem a, az előadót, hogy legalább legyen péntek este a határidő. Most nézem Norát. Tudom, hogy nagyon kemény munkát jelent ez, és elnézést kérek, de hogyha péntek délután vagy este lenne a határidő, az legalább pici lélegzetvételnyi időt biztosítana nekünk. On... Um, Rendben. Mission, please. A bizottság, ki? Risz Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm a előadónak, az árnyék előadóknak a megjegyzéseket. Örülök, hogy a legtöbb javaslat nem találkozott ellenállással a parlament részéről. Itt a hármas, a kilences. a és a 13-as módosítóval kapcsolatban merültek fel konkrét kérdések. Itt a generikus anyagok, a 3-as és a 9-es vonatkozik ezekre. Tehát itt a díjcsökkentés nem jogos így ebben a konzisztenciában, hiszen egy 20%-os generikus gyógyszer díjcsökkentés azt jelenti, hogy itt természetesen felhatalmazott ünnökökről van szó. A generikus gyógyszerekre vonatkozó javaslatokkal kapcsolatban azokra a vállalatokra gondolunk, akik forgalomba hozatali engedélyen rendelkeznek. Itt eh, természetesen eh, nagyon fontos a időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések megfelelő kezelése a genetikus gyógyszerekkel kapcsolatban is. Ez eh, általában ismét a nagyobb piaci szereplőkre vonatkozik. És itt a 75, a díj 75%-a vonatkozik a engedély rendelkező termékekre. És itt a generikus gyógyszerek esetében meg nem lenne semmilyen csökkenés. A generikus gyógyszerek díjcsökkentése a már működő biztonsági keretek között kellene, hogy legyen. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy az eljárási ott nem érinti ez a csökkenés. Ami a 13-as módosítót illeti, itt szerintem magasabb díjat is lehetne kérni, és itt a jogalkotó szövegben nem szerepelnek konkrét adatok. De az EMA jelentéseiből és a tagállamok jelentéseiből itt üz, szerintem ne százalékot állapítsunk meg, hanem összegtől függően szabjuk meg a díjat. Egy általános probléma itt az adatok beszerzése az EMA-tól, illetve a tagállamoktól. A 60-ról 86 euróra történő emelés, ez a 14-es módosítósban van. Itt a évi általány növeléséről van szó. Tehát az általány, az évi általány növekedne, és szeretnénk aláhúzni, hogy itt nagyon sok tényt tényezőt kell figyelembe venni. És itt a bizottság rugalmasabb módon tud majd az általány összeg tekintetében eljárni. Adok egy példát, amikor elkezdtünk kalkulálni, hogy hány termék van, akkor kb. millió termékből indultunk ki. Itt az előadó 130 ezerre történő csökkenést javasolt. Hát ez körülbelül a, a, tehát a, amire díjat lehet kivetni. És itt 19-ről 10 millióra csökken majd az összeg, hiszen a termékek száma is csökken. Ami a befizetések menetrendjét illeti, hát itt az előadók díjazását illeti, a jelentés beérkezése után 16 napról van szó, de véleményünk szerint nem kell itt megszabni ezt. Tehát az EMA és a tagállamokról van szó. És léteznek már megalapodások az EMA és a tagállamok között. Így sokkal rugalmasabban járhatnánk el. Szeretnék megválaszolni néhány kérdést. Tehát a munka költségek megosztása. az is nyilvánvaló, hogy a EMA és a tagállami hatóságok közötti költségmegosztás nem világos, és itt tisztázni kell mindenképpen, hogy a tagállamok és a EMA között milyen rendszer legyen, Természetesen ez megint a megfelelő definíció keretében kell látni. A nemzeti ügynökségek. The right and balance, uh, tehát meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt. Between, uh, and national. Tehát uh, a megfelelő egyensúlyt kell megtalálni az EMA és a nemzeti ügynökségek között. Egyetértünk. Itt a homeopátiás gyógyszerekre vonatkozó javaslatra, hogy ezeket mentesíteni kell a díjfizetések alól. Tehát szerintem uh, a tanács munkacsoportjában a szakértők dolgoztak, és itt egy általány díjban akartak megállapodni, de most mi a tagállamokkal együtt úgy gondoljuk, hogy egy vegyes megközelítés lenne jó, tehát általánydíj plusz szolgáltatás alapú díjfizetés. pillanatnyilag ez az EMA és a nemzeti ügynökségek számára és számunkra is megfelelő időpont, hogy a díjakat teljes mértékben felülvizsgáljuk. De a saját javaslatunk és a saját munkánk alapján és a jelen tanácsi álláspontok alapján, a parlamenti vélemények alapján, hogy nagyon bonyolult ügyről van szó, az adatok tekintetében, eh, ahogy a különféle nemzeti hatóságok a költségeket látják, és természetesen az egyes tagállamokban más és más a helyzet. Végezetül pedig örömmel veszük a további együttműködést eh, és a minél több információt, hogy megállapodjunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig eh, Linda kapja meg még egyszer a szót jelentéstevőként. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, nem jó ötlet a tanács részéről megszabadulni a díjtól. A tanácsban ez egy vörös vonal volt, hogy minden tagállamnak eh, bele kell egyeznie, és így tehát a díjak nyilvánvalóan magasak lesznek, hiszen a részvétel pénzbe kerül. Valahonnan elő kell teremteni a pénzt nyilván, hogyha ezt akarták, akkor meg kell teremteni ennek a pénzügyi alapjait. Eljúzó asszonynak mondom, hogy épp az ellenkezőjét mondtam annak, amit ön felvetett, hiszen én pont azt támogatom, hogy aktív hatóanyagonként szedjük be a díjat, és így gyakorlatilag az összességében a beszedett díj felére csökken körülbelül. Arra vonatkozóan még nincs információ, hogy az átlagos cég mennyit fog fizetni, de mindenképpen kevesebb lesz ez az összeg, mint díjazási egység után fizetve a díjat. Tehát, amikor az emával beszéltem, és ebben igaza van a bizottságnak, bizottságukat, a bizottság javaslatát köröztette már egy ideje, és az EMA becsléseket készített, mi szerint a farmakovigilanciai feladatainak egy részét a meglévő költségvetéssel végre tudja hajtani. Az új jogszabályban bizonyos feladatok már nem foglaltatnak benne, hiszen ezeket már, ezek nem minősülnek új feladatnak. Így tehát összességében nem 19 millió euróról lesz szó, hanem 10 egész valamennyiről. Tehát szinte 50%-kal csökkentjük az összeget, amelyet az EMA most megkap, tehát szerintem a tanácsnak most már észszerűnek kellene lennie, és nem kellene további csökkentéseket kérnie, hiszen már így is 50%-os a csökkenés. Az árnyék jelentéstevők felé és a többi kolléga felé mondom, hogy Holnapra, holnap délutánra szerveztem egy találkozót az érdekelt körökkel, 3 óra 30-kor kerül erre sor, hogyha szeretnének ezen részt venni, akkor tegyék azt meg, ott az érdekelt köröket meghallgathatjuk. Tehát az általánydíj magasabb kiszerelésenként számítva, mint aktív hatéanyagként számítva, a bizottság talán elgondolkodhat azon, hogy akkor most a generikus gyógyszereket gyártó cégekre ez milyen hatással lesz. Holnap biztosan hallhatunk majd erről is. Tehát ennek utána kellene nézni. Ami Dagmar Roth Berendt tehát illeti, illetve azt, hogy ösztönözzük a tagállamokat arra, hogy az MA-hoz forduljanak, feléjük továbbítsák a feladatokat, hogy a saját terhelésüket csökkentsék, saját munkaterhüket csökkentsék. A van egy erre vonatkozó gyakorlati megfigyelés, igen, de azért nem akarunk, nem akarjuk azt, hogy a tagállamok ne legyenek ösztönözve, hogy az ml hoz forduljanak, hiszen nézzük csak, milyen helyzet állt elő más gyógyszerek esetében, Egy botrány alakult ki annak idején, mert nem volt formális eljárás arra, hogy hogyan is kell eljárni. Mindenki mosta a kezeit, mindenki azt mondta, hogy ez nem az ő problémája, nem ő az illetékes. Végül megmaradt a francia piacon ez a gyógyszer. Lassanként kivonták ugyan a forgalomból, de hát folyamatosan fennállt a probléma még hosszú ideig. Ez sem jó eljárás. Hogyha gond van egy gyógyszerrel, akkor az adatokat megosztjuk, és együtt, oszt, együtt nézzük meg, hogy mi legyen a teendő. Ez lenne a helyes eljárás ebben az esetben. Beszéltem az emával és a farmakovigilanciai szakértőkkel, és azt mondják, hogy a tagállamok most díjmentesen utalnak bizonyos termékeket az EMA hatáskörébe. Gyakorlatilag tehát ingyenesen végeznek bizonyos feladatokat jó formán, de a baj az, hogy az adatok megrekednek bizonyos hatóságoknál, az adatcsere nem megfelelő. Fontos tehát összességében az, hogy ne büntessük azt, hogyha valaki a központi hatósághoz fordul, hiszen közegészségügyi kérdésekről van szó. Olyan rendszerre van tehát szükség, amely munkamegosztáson alapul, logikusan működik. Számomra mindez nagyon egyszerűnek tűnik, hiszen a különböző tanácsadók és szakértők mindig azt mondják, hogy ez a feladat, ennyi emberre lesz szükségem ahhoz, hogy ezt a feladatot elvégezzem, és majd benyújtom a számlát. Nem tudom, hogy miért nem tudunk erre is így tekinteni. Emma egyébként is kiszervezi, kiszervez bizonyos feladatokat, például a szakirodalom áttekintését, összefoglalását kiszervezi, tehát biztosan tud erről bizonyos előrejelzéseket készíteni, hogy ez milyen költségekkel jár. Most nem azt mondom, hogy erre vonatkozóan is legyen általány, de valamilyen módon azért meg lehet becsülni, hogy mennyi feladat, mennyi munka várható hiszen a bizottság most mit tesz, egy bizonyos összeget be akar gyűjteni, és aztán ezt az összeget elosztja az EMA és a tagállamok között 50-50 alapon, de szerintem ez nem logikus. Azoknak azokat az embereket kell pénzügyi támogatásban részesíteni, illetve azoknak kell a pénzt odaítélni, akik el is végzik ténylegesen a munkát. Egyetértek Janakudakis asszonynal, amikor a bizottság részéről megjelent ez a dosszié, úgy voltunk vele, ez egyszerű lesz, az EMA is beleegyezik, mindenki beleegyezik, de aztán amikor elkezdtem utána nézni, kiderült, hogy az EMA nem ért egyet a bizottsággal, a tagállamok nem értenek egyet se az EMA-val, se az Európai Bizottsággal. Két éve van, itt van ez a javaslat, és senki nem ért egyet vele végül. Tehát át kell alakítanunk teljesen, hogy egy olyan végeredmény szülesen, amelyel mindenki elégedett lehet. Remélem ezt sikerül elérni, és remélem az észszerűség győzedelmeskedik, és hát remélhetőleg időben is sikerül elvégezni ezt a munkát, mert ahogy Ruth Bérend kolléganő mondta, ez egy nagyon fontos dosszié a közegészségügy szempontjából. Jó eredményt kell elérnünk, és fontos, hogy meglegyen a megfelelő finanszírozás is, hiszen enélkül az egész semmit sem ér. Köszönjük szépen Lindának! Külön kérésre most a módosító benyújtásának határideje november 8-a este 18 óra lesz, November 27-én, 28-án vitatjuk meg a módosítókat itt a szakbizottságban, és aztán a szakbizottsági szavazás december 17-én lesz. Várhatóan 2011 áprilisában kerül a plenáris elé az ügy. Nagyon szoros az ütemterv, és be kell tartanunk mindenképpen. Jó, akkor most a végére értünk a napi rendünknek, illetve ennek a vitának. Nem, mégsem, van még egy napi rendi pont. Állategészségügy. Itt pedig Elda Sousa helyettesíti Kartika Liotár jelentéstevőnket, parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Jotár asszony elnézést kér, amiért nem tud személyesen itt lenni a vitán. A csapata itt van, jegyzetel a részére, és továbbítani fogja a felvetődő kérdéseket. Nem fogok nagyon a részletekbe belebocsátkozni, a jelentés általános szempontjairól fogok főként beszélni. Az Európai Bizottság egy állategészségügyi rendeletre szabályozásra vonatkozóan tett javaslatot, sok-sok cikket tartalmaz ez a javaslat. A jelentéstevő tisztában van azzal, hogy a szabályozásnak koordinálnia és egyszerűsítenie kell a meglévő állategészségügyi szabályokat annak érdekében, hogy csökkenjen a komplexitás, az összetettség, és hogy a megfelelő végrehajtás is lehetővé váljon. Tisztában van azzal is, hogy több mint 40 különböző irányelvet és rendeletet konszolidál ez az új szabályozás az egész, állategészségügy területéről, mégis úgy gondolja, hogy a 262 cikkből álló javaslat nem igazán tükrözi az egyszerűsítésre vonatkozó igyekezetet. Egy nagyon összetett javaslatról van szó. A jelentéstevő igyekezett leegyszerűsíteni a szöveget. Ez magyarázza, hogy miért született annyi módosító bizottsági javaslatra vonatkozóan. Jelentése megírásakor a jelentéstevő két fő alapelvet követett. Először is az első alapelv az, hogy a megelőzés mindig jobb, mint utólag orvosolni a problémákat, tehát a prevenció az állategészségügyben egy nagyon fontos szempont ezért. Másodszorban pedig a 2007-2013-as állategészségügyi stratégiában foglalt integrált megelőzés, átfogó megelőzés az állatok és az emberek interakciójára épül, és mindkettő környezettel való kapcsolatára. A jelentéstevő úgy véli, hogy az állat jólét és az állat egészségügyük közötti kapcsolat nincs eléggé kihangsúlyozva a szövegben. Sok-sok tanulmány támasztja alá, hogy világos kapcsolat áll fenn az állat egészségügy és az állat jólét között, valamint világos kapocs található az, állati beteg, az állatbetegségek és a különböző mezőgazdasági gyakorlatok között. A jelentéstevő úgy gondolja, hogy az állatjólét és az állategészségügy közötti kapocs rendkívül fontos, és mindenképpen világosan rá kell erre mutatni a szabályozás vonatkozó cikkeiben, ezért erre vonatkozóan több módosítót is megfogalmazott. Ugyanakkor a jelentéstevő szeretné fejtni a figyelmet arra is, hogy tisztában van azzal, hogy az Európai Bizottság állatjóléti javaslaton is dolgozik, érdeklődéssel várja az erre vonatkozó javaslatot, és nem szeretne elébe menni egy ilyen jellegű javaslatnak semmiképpen sem. Továbbá a jelentéstevő kiemeli, hogy a jelenlegi intenzív gazdálkodási rendszer és szállítási gyakorlat nagy mértékben korlátozza az állatok természetes mozgását. Ez növeli a stressz hatást és az antibiotikumok használatának szükségességét is az állatok esetében. Sajnálatos módon ezáltal ideális körülmények jönnek létre arra, hogy a különböző patogének kórokozók szaporodjanak. Ezt meg kell akadályozni annak érdekében, hogy az állatok és az ö, egészségét és a köz ö, egészségét is szavatoljuk hiszen sok esetben különböző állati betegségek átterjedhetnek az emberi lakosságra is. Hogyha nem sikerül a megakadályozás elvét követni, a prevenciót, akkor járványok alakulhatnak ki. Az Európai Bizottság központi koordináló szerepet kapna ebben az esetben, és bizonyos intézkedéseket foganatosíthat. A jelentéstevő egyetért abban, hogy szükség van jobb koordinációra e-, ebben az esetben, de nem gondolja azt, hogy okos volna a tagállamok felelősségét megvonni a tagállamoktól, a felelősséget és a demokratikus elszámoltathatóságot. Ide tartozik az ötös cikk, a hetes cikk, és a betegség megelőzési szabályokra vonatkozó nyolcas cikk. Ezek a cikkek a szabályozás szerves részét képezik, és az állategészségügyi európai politika szerves részét is ezáltal. A jelentéstevő úgy gondolja, hogy ezeket a cikkeket mindenképpen demokratikus ellenőrzésnek kell alávetni mind a tanács, mind az Európai Parlament részéről, ezért azt javasolja, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényesüljenek a e cikkek kapcsán. Végül a klónozásról is néhány szót ejtenék. A jelentéstevő a klónozott állatok fogalom meghatározását is befűz, belefűzte a meglévő szövegbe. A klónozott állatok és a, az utódaik esetében megnövekedett az állati betegségek kockázata, olyan betegségeké, amelyek átterjedhetnek az emberi lakosságra is, ezért a jelentéstevő úgy gondolja, mindenképpen definiálni kell a klónozott állatok fogalmát. Régóta várjuk a bizottságtól, hogy javaslatot tegyen a klónozás különböző szempontjaira vonatkozóan, és újra és újra azt hallhatjuk, hogy majd hamarosan megszületik ez a javaslat. Az Európai Parlamentnek világos, nagyon határozott álláspontja van a klónozással kapcsolatosan. Többször is kimondta a parlament, hogy az, az élelmiszer előállítására használt állatok klónozását be kell tiltani. Köszönöm. Köszönjük szépen. Árnyék jelentéstevőink következnek. Pilar Ayuso, a néppárt részéről majd Linda McEwen. Pilar, parancsolj! Muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a magyarázatokat is. Itt is nagyon fontos, hogy valahogy a jogalkotási szándékokat összehangoljuk, hogy megfelelő állategészségügyi rendeletet kapjuk. Itt az állatok egészségéről van szó, és hogy hogyan kísérjük figyelemmel az állatok jólétét, a klónozást, az esetleges klónozást, és igazából erre a két kérdésre vonatkozik az összes módosító. Mi itt jó rendeletet szeretnénk létrehozni, és ide az is vonatkozik, hogy szerintem nem ez a megfelelő hely, ahol ezt a problémát meg kell oldani. A javaslatban nagyon sok olyan dolog van, amit még tovább lehet fejleszteni, tehát itt még a végrehajtási jogi aktusok, és így tovább. És ugyanúgy, mint az előző anyag esetében, itt is azt gondolom, hogy először is állítsunk össze egy listát a legfontosabb betegségekről. Utána pedig eh, megállapodhatunk különféle intézkedésekben, utána pedig eh, különféle stratégiákat is létre lehetne hozni, de a legfontosabb kiinduló pont a lista. Tehát tudnunk kell, hogy hol milyen betegség jelenik meg, milyen körülmények között. Ezt a listára rá kell vezetni. És meg kell nézni, hogy a különféle tagállamok a kockázatokat hogyan osztályozzák, és a, amikor bizonyos betegségeket leveszünk, akkor tudni kell, hogy miért, tudnunk kell, hogy milyen oltási programokat lehet megvalósítani, milyen oltási gyakorlata van a tagállamoknak. Úgy gondolom, hogy mindezek az intézkedések, ugyanúgy, mint a növények esetében, kihatnak a gazdasági aspektusokra, tehát szükségünk van itt nyilvánvalóan az állatorvosokat tovább kell képezni, és különben nagyon nehéz végrehajtani ezt a rendeletet. Nagyon sokrétű dolgokról van szó, szóval nagyon sok mindent kell összehangolni. Tehát itt gazdasági nehézségek vannak, administratív nehézségek vannak. Nagyon fontos szerepe van például a laboroknak is. És véleményem szerint itt is gazdasági és oktatási szükségletek vannak. Ezen kívül még más is szeretnék említeni. A betegségek tekintetében biztosnak kell lenni, hogy a betegségek nem terjednek tovább. A betegségek terjedésének a megelőzése is nagyon lényeges szempont, hiszen ebből gazdasági nehézségek is származhatnak. Figyelembe kell venni a rendelet esetében a gazdasági nehézségeket is, hogy milyen gazdasági nehézségek születhetnek. Természetesen ez meg ismét költségvetési vonzatokkal is rendelkezik, ez egy másik dolog. Itt a 131-esben a bizottságnak harmadik országoktól is be kellene kérnie listákat, és itt a kettesben pedig megalapítják, hogy a tagállamok ezt nemzeti szinten már megteszik. Itt viszont megint problémák vannak, mert egy tagállam összeállíthat ugyan egy listát, és megengedheti, hogy bizonyos állatokat behozhatnak, és akkor itt vannak az Európai Unióban az állatok, azok az állatok, amelyek esetleg más tagállamokba nem lennének bevihetők. Tehát ezeket sokkal pontosabban kell szabályozni. Végezetül pedig itt a szállítással kapcsolatban ez ismét egy nagyon bonyolult kérdés az állatok szállításáról már nagyon sokat beszélünk, és itt elég sok bilaterális megbeszélés is van. És ez kihat természetesen az állat egészségügyre is. Tehát az állategészségügyre vonatkozó kérdésekben nem a klónozásról van szó elsősorban. Köszönöm szépen. a júzó asszony, Linda meg. Evan és Andrea Zanoni kapszót. Köszönöm. Éppen Paleckis árnyék előadó megjegyzéseit olvasom fel, mert nem tud itt lenni ma. Javasoljuk, üdvözöljük a bizottság állategészségügyre vonatkozó rendeletét, hiszen egy keretbe hoz idevágó jogszabályokat. Nagyon hosszú út van előttünk, hogyha ezt a rendszert egyszerűsíteni akarnánk. Azonban akkódunk, hogy a bizottság javaslata igazából pár hónapja került elfogadásra, és ez együttes döntéshozatal igényelt. És a, házi állatokra, kedvencekre vonatkozott az. És szerintem ne tegyünk a jövőben ilyen párhuzamos, egymást átfedő tevékenységeket. A bizottság javaslata nem állat jólétre vonatkozik, hanem állat egészségére. És ez a két dolog pedig szorosan összefügg. Hogy összehangoljuk ezeket a dolgokat. Nagyon sokfajta gyakorlat van, tenyésztői gyakorlat, jó tapasztalatok. Itt például a ellenállási, a antibiotikumokkal való rezisztencia ellenállás is felmerül. Ezen kívül üdvözöljük az oltás ist, alternatív módszernek a betegségek megelőzése tekintetében. Személyesen nagyon jó, el, elmondanám, hogy nagyon jó megjegyzések vannak itt környezetvédelmi szempontokról, és korábban nem vették ezeket figyelembe. Még egy aggály az árnyék előadónk részéről az, hogy nagyon sok a felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktus. Itt világos úti tervet szeretnénk, hogy milyen jogi aktusokat szeretnénk delegálni, milyen idő kereteken belül, és hogy a parlament hogyan lép be társjogalkotóként a képbe. Itt volt nyáron is elég ilyen, amikor felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról akartunk szavazni, Szerintem a jövőben, amennyiben a bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal foglalkozik, akkor nézze meg a, az időterveket és a menetrendeteket is. Tehát nekünk kell itt bizonyos időkereteken belül dolgozni. És akkor ez hogy néz ki, hogy a bizottság azt mondja, hogy na parlament, most gyorsítsatok be, és akkor ezt csináltok meg. Nem, egy észszerű időkeretre van szükség, és ezen belül lehet normálisan dolgozni. Köszönöm szépen. Andrea Zanoni és Anna Rosbach kapszó. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. A rendelet javaslat az állategészségügyre vonatkozik. Nagyon fontos javaslat. Körülbelül 40 korábbi rendelet és irányelv helyébe lép, amelyek mind a állategészségügyre vonatkoznak. Az új rendelet komplex, átfogó, részletes. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy szoros a kapcsolat, és közvetlen a kapcsolat az állategészségügy és az állat jólét között. Az állatok egészsége szorosan kapcsolódik az állatokhoz, és garanciája is a fogyasztó számára a megfelelő élelmiszerek előállításának, hiszen nagyon jól tudjuk, hogyha nem egészséges az állat, nem, az állatjólét nem megfelelő, ezek egymásra kölcsönösen hatnak, és mindez hathat az emberekre is. Ugye a kergemarha korra szeretnék utalni, vagy a baromfi influenzára, Olaszország keleti területén emberek is megfertőzöttek az utóbbi betegség, állatbetegség miatt. Ezek a, a betegségek, illetve a kockázatok általában magasabbak az intenzív állattartó helyeken. A rendeletben szerepelnek konkrét aspektusok is. Például a vadállatok esetében szükséges beavatkozás. Véleményem szerint nem veszük megfelelően figyelemben itt a vadállatok megőrzésének, fenntartásának az aspektusát. A rendeletben csak a betegségek megszüntetése szerep, szempontjából foglalkozunk a vadállatokkal, viszont nem szerepel arra vonatkozóan semmi, hogy mit kell tennünk, amikor vadállatok esetleg megfertőzhetnek, illetve bizonyos betegségeket terjeszthetnek Szerintem itt is szükség lenne szabályozásra, pontosításra. Továbbra is a faunáról, vadállatokról beszélnék. Szerintem figyelembe kellene venni, hogy vannak olyan tagállamok, amelyekben konkrét jogi eszközökkel, jogszabályokkal védik a vadállatokat. Olaszország esetében például az állam tulajdonának tekintik a törvények a vadállatokat. Ez is egy olyan részletkérdés, amit szerintem pontosabban kellene meghatározni a javaslatban. A következő téma a fogyasztók kérdése. A fogyasztók várják ezt a javaslatot. Az állategészségügyre vonatkozó javaslat úgy gondolom, hogy az állat jólétre vonatkozó standardokat is kell, hogy tartalmazzon. Hogyha egészségesek az állatok, megfelelő az állattartás, akkor a termékek is jobbak, biztonságosabbak. Egyetétek az előadóval bizonyos aggályok tekintetében, például az szarvasmarhák elektronikus beazonosításának és címkézésének a megszüntetése aggályos véleményem szerint is fontos lenne pontosan ismerni az összes lépést, több ellenőrzésre és több nyomonkövetési lehetőségre van szükség. Ezt a témát is részletesebben meg kell vizsgálni a javaslat tekintetében. A teljes előállítási, gyártási és szállítási lánc mentén ellenőrzésekre van szükség. Néhány kolléga felvetette, hogy nagyon sok olyan cikk van, ami ö, nagy hatalmat ad az Európai Bizottságnak felhatalmazáson alapuló jogi aktus segítségével. Viszont itt az a gond, hogy nem tudjuk, hogy pontosan ezek mit tartalmaznak, és végül is mi nekünk az a fontos, hogy mi a tartalma ezeknek a kérdéseknek. Aztán nagyon sok a derogáció, valóban nagyon-nagyon sok a derogáció a javaslatban. Sok öntanúsító rendszer szerepel a javaslatban. Lehet, hogy nagyobb szerepet kellene adni az állatorvosoknak, és nem kellene őket félreállítani. a szállítással kapcsolatos témákat is tisztázni kell. Az állatok szállítására vonatkozóan is sok derogáció, mentesítés szerepel, például regisztrációs mentesítés a kisebb telepek esetében. Általánosságban egyet tudok érteni az előadó véleményével, hozzáállásával, és a 189, emlékeztetni kívántam erre, a 189 módosító indítvány is véleményem szerint javítja a jelentést. Ez a szabályozás komplex, és emiatt még jobban bele kell menni a részletekbe. Amikor szintetizálni próbálunk, amikor egységes szöveget próbálunk összeállítani, egy olyan egységes szöveget, amely mögött körülbelül 40 eredeti szabályzat áll, akkor talán menet közben el is veszítünk néhány fontos aspektust. Köszönöm. Anna Rosbach. Igen, mindenek előtt szeretnék én is köszönetet mondani az előadónak, aki sajnos nincs itt. De ennek ellenére szeretnék köszönetet mondani a kiváló munkáért. Nagyon korán bevonta a munkába az árnyékalókat. Nagyon fontos számomra ez a dolog, és tényleg örülök annak, hogy eh, most ezt a munkát tényleg elkezdhetjük. Tehát, hogyha most valamivel nem érték egyet a néppárti kollégámmal, akkor az eh, az állatok egészség ügye. Azonban a állatok csak is akkor egészségesek, ha jól érzik magukat. Éppen ezért az állat jólét is belép a képbe, hogyha az állategészségügyről beszélünk. Ez pedig a tányérunkon is látszik. Az állat jólét természetesen összefügg az állatok egészségével. Itt most nem arról van szó, hogy az állatokat be akarjuk oltani, hiszen eh, hogyha beoltjuk őket, eh, akkor meggyógyulhatnak, de lehet, hogy ez átjut a tányérunkon át az emberekbe is. Lehet, hogy csak rosszul értelmezem itt a dolgot, de véleményem szerint itt arról van szó, hogy az eh, állatoknak nagyon jó élete legyen, mielőtt a tányérunkon végzik. Természetesen ide tartozik a szállítás kérdése is, hogy hogyan, milyen helységekben tartják az állatokat, istálóban, ólban és nagyon fontos az, hogy hogyan élte le egy állat az életét. Éppen ezért örülök az előadó módosítóinak is, és örülök ennek a One Health koncepciónak is, hogy az állatok jólétét és egészségét egybe kapcsolja. Mint már említettem, teljesen nyilvánvaló számomra, hogy a jó állatból lesz a jó élelmiszer. Számomra Erről a problémáról már nagyon régóta beszélünk, és pedig az antibiotikumok használatáról. Tehát az egészséges állatoknak antibiotikumot általában megelőző célból adják. Pozitív számomra, hogy például a kergemarha kort itt külön megemlítik, és a hasonló betegségeket. Hát egy nagyon jó vitát várunk, és Kérdéses, hogy a bizottságnak itt mekkora kompetenciája van, illetékesség, és hogy hogyan él ezzel. Nagyon fontos még eh, itt a nemzeti hivatalokkal is eh, együttműködni. Tehát meg kell tudni, hogy eh, mik a legjobb gyakorlatok, és hogyan valósulnak meg ezek. Tehát támogatom már a jó együttműködést. Most végigmentünk az árnyék előadók listáján. Nagyon kevés időnk van, éppen ezért a két felszólaló, Lupcseva kolléganó és Horst Schnellhardt, Pilar Ajuzur röviden a szót, tehát egy percet kapnak. Horst Schnellhardt képes rá. De először Lupcseva kolléganő. Благодаря, господин председател. Ще говоря на български язик. Bolgárul szeretnék felszólalni. Támogatok két lényeges elképzelést ebben az állásfoglalásban. Az egyik, hogy jobb a megelőzés, mint a gyógyítás. Ez egy nagyon fontos dolog. És pedig itt az állatok tömeges ölésének a gyakorlatát csak is szélsőséges esetben lehet megengedni. Éppen ezért a következő dolgokra is szeretném a figyelmüket irányítani. A betegségek határokon átnyúló terjedése az Európai Unión belül. Amennyiben a szabály az Európai Unióban nem működik, akkor ez egy nagy probléma. Az én régiómban három hete 200 állatot öltek meg egy betegség miatt, amely Törökországból érkezett. Éppen ezért sokkal pontosabb szabára van szükség, ezért pedig az Európai Uniónak cselekednie kell. Össze kell hangolnunk az intézkedéseket az egész Európai Unióban, hiszen eh, különben az emberek gazdasági károkat és egészségügyi károkat is szenvednek. Pontosabb eljárásokra van szükségünk, hogy ne kelljen tömegesen állatokat megölni. Harmadsorban az oltások engedélyeztetése. Az oltásokat akkor kell engedélyezni, amennyiben ez eh, szükséges a határokon átnyúló szállatások tekintetében. Az oltásokat azonban követnie kell a beteg vidékeket, tehát egy oltási program ne az egész országra terjedjen ki. Snellhart úr? Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek. Ez a javaslat már elég régóta itt van előttünk, 2007-2013 között. Nagyon sok minden elhangzott arról, ahit most összesűrűsödik. De nekem problémám van ezzel hiszen ebben a javaslatban olyan bekezdések vannak, amelyek mindazt tartalmazzák, amit már ismerünk. A higiénia csomag, a otthonokban tartott állatok problematikája, és most hirtelen azt olvasom, hogy az illetékes hatóság kap még néhány feladatot is. És most jön a felhatalmazáson alapuló jogi aktus problematikája is. Tehát eh, itt évekig eh, fáradoztunk ezzel a problémával. Tehát, hogyha itt egy eh, felhatalmazáson alapuló jogi aktus van, akkor azt a bizottság áttelegálja. Természetesen egy nagyon tág témáról van szó. Itt 50 alap irányelv vonatkozik a témánkra, amiket össze kell hangolni. Tehát például itt van a otthonokban tartott állatok kérdése. És igazából itt nincs már semmi az, hogy arról, hogy mit kell tenni. A bizottságban három ülésen is vitatkoztunk azon, hogy mi lehet delegált jogi aktus, és mi nem. És akkor, és akkor hirtelen eltűnik. Ez egy nagyon veszélyes fejlődés, és ez szinte provokáció az, amit a bizottság csinál, itt a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tekintetében. és itt azt mondták, hogy nem akarnak a, például itt a járványok tekintetében végrehajtási jogi aktusokat. A bizottságnak meg kell mutatnunk, hogy hol vannak a határok, hogy mi lehetséges, mi nem lehetséges. És ezt itt nem okoz jogbiztonságot, ez itt jogbizonytalanságot okoz a jogalkalmazóknál, ez pedig így nem folytatódhat. Köszönöm. Kicsit többet beszéltem. Köszönöm szépen. Pilar Ajúzó asszonytól vonjuk ezt le. Én viszont rövid leszek. Egyszerűen szeretném tisztázni, hogy én nem vagyok egyáltalán az állatjólét ellen. Az állatjólétre vonatkozóan vannak szabályaink, és el kell kerülni, hogy egy másik rendeletben ugyanazokat a dolgokat mondjuk ki, hiszen ezek, ennek a rendeletnek az előrásai is kötelezőek lesznek itt súlyos szabályokat kell előírni. A célunk itt az állategészségügy védelme. Köszönöm. Mission. Köszönöm szépen. A bizottság, aki szeretne reagálni például a provokációra. Thank you, Mr. Chairman. I'll try... Köszönöm, elnök úr, rövid leszek, mert kiszorulunk az időből. Egy kicsit összefoglalom. Az itteni javaslat az egy teljesen új jogalkotási eszközre vonatkozik. 40 éves állategészségügyi szabályozást kell, hogy átvegyünk. A 60-as évek végétől kezdve tanácsi, tanácsi és parlamenti rendeletek, irányelvek kerültek elfogadásra, és ezek állategészségügyel foglalkoztak. Állategészségügy itt azt jelenti, hogy terjedő betegségek, magyarul járványok, ezekkel foglalkozunk. Az összes, a le, akár a legutolsó állategészségügyi jogszabályt is le kell, hogy fedje az új jogszabály. Schneller említette, hogy a legutolsó jogszabály is, amihez hosszú háromadó egyeztetésre volt szükség, és a képviselő erre emlékeztetett minket, ezt is lefedi az új rendelet. Ezt szerettem volna pontosítani, és jön fehéren ezt a bizottság le is írta. Nem a szándékunkban a háromadó egyeztetésen elért megállapodás megváltoztatása a illetékes biztos több képviselőnek is ezt leírta, írásba foglalkozta, hogy az érvényes állatok egészségügyi jogszabályokat kívánjuk összefoglalni. A bizottsági javaslat ezt tartalmazza. Semmi változás nem történik az képest, mint amiről a hosszas trialógus során megállapodtunk. Ez egy valóban nagy, hosszú jogszabály, 40 irányelvet és több száz végrehajtási rendelkezés foglal össze a bizottság részéről. Igen, hatalmas. Viszont ugyanakkor csökkenti is a bizottság hatáskörét, jelenleg 800 esetben vagyunk illetékesek, és most ez 260-ra lecsökken. Úgy ebből is láthatják, hogy milyen jellegű az egyszerűsítés az új rendelettel. Nagyon röviden, elnök úr, pontosan szeretném azt, hogy tisztázzuk, hogy itt nem klónozásról van szó, nem állatjólétről van szó, és nem a ö, genetikailag módosított organizmusokról van szó meg tudom csak ismételni azt, hogy a klónozás témájában lesz egy találkozó a biztossal, az illetékkel biztossal, az egész ülés csak az állatok klónozásával fog foglalkozni november végén, és a bizottsági javaslatokról ott lesz szó, amit persze majd egyeztetni kell tanácsos parlamenttel, ezt szerettem volna tisztázni. Az állatjólét, ahogy mondtam, nem képezi a javaslat részét. Ez egy másik eljárás keretébe tartozik, az is három évvel ezelőtt kezdődött. Folyik a munka a bizottság szolgálatai részéről, és a tervezetek szerint halad előre az a téma. A járványok és a fajok listájával kapcsolatos téma kérdése több képviselő foglalkozott ezzel. Véleményünk szerint nem lényegi eleme, eleme a lista a javaslatnak. A kritériumok szerepelnek a javaslatban. Pontos kell, hogy legyen a kritérium, hogy hogyan kapcsolódik ez állategészségügyi kérdésekhez, ugyanakkor rugalmasak kell, hogy legyenek. A kék nyelvbetegség három évvel ezelőtt, hogyha nem lett volna meg a szükséges rugalmasság, akkor nem is tudtunk volna szabályokat javasolni, és nem tudtunk volna évi 180 milliót elkülöníteni azon gazdák támogatására, akiknél új oltást kellett bevezetni a betegség miatt. Rugalmaságra van szükség és ez érvényes a derogációk esetében is. Van, amikor például sürgős esetben, válság idején igenis szükség van a derogációkra, rugalmasabbaknak kell, hogy legyünk, és ezt a rugalmassági lehetőséget a szövegben is meg akarjuk tartani. Persze, ezek mindig derogációk kell, hogy maradjanak, és nem az alapszabályok. Ugye a 2001-es száj és körönfájás terjedése esetében ugye több millió állatot kellett levágni, és rugalmasságra volt szükség ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk föllépni. Ezt a rugalmasságot fent kívánjuk tartani, és fent kell, hogy tartsuk. Az uh, antibiotikum rezisztencia is uh, fölmerül. A javaslat lefedi ezt is, hogy melyek azok a betegségek, amelyek antibiotikum rezisztensé válnak. Elnök úr, röviden ezt szerettem volna elmondani. Ennyiben kívántam reagálni a képviselők hozzászólására. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Majd a klónozáshoz kapunk javaslatot, egy valami azonban nyilvánvaló, a bizottság javaslata természetesen nem eh, kerülhet a mögé, mint amit eh, akkor állapítottuk meg, amikor megszakadt a trilógus. Ezt a koordinátorokkal megbeszéltük, tehát különben eh, csak hátra haladnánk. Tehát a frakciókon túlmenően így megállapodtunk, hogy a klónozáshoz is várunk egy javaslatot, amely nem kevesebb. Azonban ez már nem téma ma, az állat egészségügy, köszönöm az összes részvevőnek a hozzászólást, és így a ülést már majdnem berekeztem. Tehát november 21-é a módosítók határideje, december 16-17-én a szavazás, az Envi-ben, az Agriban pedig februárban lesz szavazás, márciusban, áprilisban pedig a plénum szavaz. És most lezárom a vitát. November 7-én találkozunk. Egy együttes ülésünk lesz az ITRÉ-vel 9-től 12.30-ig. Remélem, hogy sokan eljönnek. November 14-én lesz egy mini ülés, 9-kor kezdődik, Majotról. Dauci, maximál, maximal, weil wir dort einen großen ott viszonylag szorít az idő, és, de ez kivétel, ez kivétel, hiszen hogyha nincs ott egy frakció, akkor az nem jó, de máshogy nem működött. November 27-e, 28-e, 9-től 12.30-ig és 15-től 18 30-ig. ich wünsch... Mindenkinek jó étvágyat kívánok, és valószínűleg találkozunk még a trilógusokon. Tehát 30 trilógus zajlik pillanatnyilag, és most mindenkinek eh, jó étvágyat kívánunk, és eh, az autóipar barátai itt találkoznak majd. Köszönöm.